Nos, hölgyeim és uraim! Jó reggelt kívánok! Elkezdjük a munkánkat. A következő napi rendi pontunk a elnökségi bejelentések, ami a két koordinátori ülésről csak kapcsolatos, a júliusi, illetve a tegnapi eredményeiről számolnék be. Először is a júliusi koordinátorok üléséről számolnék be, illetve a, az azt követő jelentésekről. Kiosztottuk a tehát például a, a, a hajózással kapcsolatosan az ALDE csoport, tehát a kikötőbe érkező hajókkor, Akkor a repülésbiztonsággal kapcsolatban a szocialisták, a felelősek, bocsánat, SND, eh, elnézést, még nem szoktam meg az új szociáldemokrata nevet, a tanácsi hat döntéssel kapcsolatban az USA-val kapcsolatos légügyi megállapodás tekintetében, illetve Izland és Norvégiával kapcsolatos. Ugye az a döntés, amit már korábban is használ, vagy szokásos volt, hogy az elnök foglalkozik ezzel, és szeretném újra elmondani, hogy az úgynevezett elnöki eh, jelentéseket az elnök helyettesekkel szeretném rotálni, hogy ne mindig eh, német legyen, eh, van amikor ez vagy az elfoglalt, és akkor másnak adnánk át valamelyik alelnöknek. A stratégiai célok című 2018-ig szóló 18-ig szóló tengerhajózási kérdés szintén az elnök fogja jelenteni, és akkor a szabályszegések, szabály, közötti szabály sértésekkel kapcsolatos jelentés a néppárté, a közlekedés jövőjéről szóló jelentés szintén az EPP-ért, és ami pedig a véleményeket illeti, a klímaváltozás kapcsolatos fehér könyvről az EPP, a néppárt számol be, illetve a balti övezettel kapcsolatos EU-s állásfoglalással kapcsolatban szintén az EPP foglal állást, illetve ír véleményt majd erről egyébként egy jelentés is készül. Tehát látjuk, hogy szétosztottuk, hogy melyik témában kiír jelentést, és minden nagy frakció kapott jelentést tételi kötelezettséget. Ami a tegnapi meetinget illeti, a koordinátorok tegnap Jonathan Sheila-val találkoztak, a Digitran részéről, és a nyugat-balkáni közlekedési egyezményről volt szó, illetve ennek következményeiről, ami pedig a raportőrök kijel- kinevezését, illetve fogalmazó kijel- kijelölését illeti. A, a TNT újra fogalmazott Eh, direktívájával kapcsolatban ugye az elnök vagy valamelyik kijelölt elnök helyettes fog megnyilatkozni írásban, és ugyanez vonatkozik az EU és Brazília közötti légiforgalmi szolgáltatásokra is. Ami pedig bizonyos légiszolgáltatós, Brazíliával kapcsolatos eh, régi szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsi döntése illeti, ez is a, ez kapcsolódik egy korábbi jelentéshez, eh, szintén az elnök hatásköre, az, az e-call eh, bevezetésével kapcsolatban azt mondanám, hogy egyelőre nem történtek konkrét lépések, de Jensen asszonyt kértük meg, hogy vegye bele az e az ITS-szel kapcsolatos jelentésébe. Tehát ennyi született ezzel kapcsolatban a tegnapi koordinátori ülésem. Következő pont, egy jelentés, bizottsági jelentés, a mobil közötti közlekedésben részvevőknek az a munka idejének a beosztásáról szól. A koordinátorok szerint véleményt kell adnunk erről, de ez attól függ, hogy a Szociális és Foglalkoztatásügyi Bizottság miképpen lép ezzel kapcsolatban. Ha a főbizottság jelentést tesz, akkor mi egy véleményt kell, hogy adjunk. Úgy döntöttünk tehát, hogy egyelőre nem lépünk. A következő a probléma a STOA panelba való jelölés. Jelen pillanatban három jelentkezőnk van két helyre. Kock úr, a PP, Mrs. Tickau, a szocialistáktól, és Lichtenberger asszony a zöldek képviseletében. De két helyünk van csak, tehát szavaznunk kell arról, hogy a három közül melyik kettőt ö, választjuk. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban kapcsolatban, tehát a STOA ügyben valaki hozzá kívánna -e szólni, mielőtt döntést hozunk, ha nem, akkor gyakorlatilag szavad, szavaznunk kell. Igen, majd itt a jobb oldalamon segítenek, tehát két, két szavazat van. Kok úr mellett kiszavaz. Tehát Kok úr mellett kiszakad. Tessék megszámolni. All, oh, thank you. All those for Mrs. Tikau. Tikau asszony mellett kiszavaz. Köszönöm. Lichtenberger asszony mellett kiszavaz. Köszönjük. Volt, aki tartózkodott? Biztos, hogy a számok megnevezése nélkül is látjuk, hogy Kok és Tikau, Kok úr és Tikau asszony nyerték meg ezt a szavazást. A koordinátorok a 2009-es delegációkat, illetve meghallgatásokat is áttekintették, és a, a 2010-es javaslatokat is kérjük szeptember 18-áig kell beadni ezeket a nevezéseket, vagy gondol, ötleteket, meg fogják önöket keresni ez ügyben, és mivel bizonyos lehetőségeket nem használták ki a nagy politikai csoportok a delegációs palettából, tehát amennyiben nem használom ki egy-egy delegációs lehetőséget, akkor kérem, hogy adjuk át valamelyik másik frakciónak. A koordinátorok azt is javasolták, hogy foglaljuk, fogadjuk el azt a ö, Egyesült Királyságbeli meghívást, amely ö, ö, légügyi balesetekkel lenne kapcsolatos, és három EPP, két szocialista és egy e, harmadik frakció belé meghívottról lenne itt szó, Farnborough-ban. 2010-ben nem lesz meghallgatás, bocsánat, 2009-ben már nem lesz meghallgatás, de a koordinátorok úgy döntöttek, hogy külső szakértőket vesznek igénybe egy saját kezdeményezésű jelentés tekintetében a közlekedés jövőjével kapcsolatban. Ők a tudósok lesznek, nem pedig az ipar képviselői, és itt egy inno- innovatív megközelítéseket várunk tőlük, ez egyfajta ötlet bőrze lenne, körülbelül egy félnapos, specialistákkal, szakértőkkel, akik <clears throat> hát megnyilvánulnának a közlekedés jövőjével kapcsolatban. Lehet, hogy a meghallgatásokkal mellett még valamit ki kéne találni, arra nézve, hogy talán szakértői üléseket vagy munkaértekezleteket tartanánk, ahol hát kiokosodhatnánk egy-egy speciális témát illetően. A koordinátorok tudatukban vannak kötelezettségnek, hogy szeptember 18-ig ezeket a javaslatokat le kell tenni az asztalra. Még, még ébren vannak, elnézést. A következő komitológia, emlékeznek, hogy azon tagok, akik itt voltak a, a múlt parlamenti ciklusban, <clears throat> hogy úgy döntöttünk, hogy két tagunk a komitológiával foglalkozna, és visszajelentene nekünk, a koordinátorok megegyeztek, ismét, hogy fenntartjuk ezt a rendszert, tehát két felelősünk lesz komitológiában. A következő koordinátori ülésen döntjük el, hogy ki legyen ez a két komitológiás tag, tagunk. A titkárság természetesen kiad egy, egy hírlevelet a komitológiáról, és biztos, hogy mindenki alig várja már, hogy megkaphassa, és ez lehetővé teszi a tagokat arra, hogy napra kész állapotba tartsák magukat komitológia ügyében, ha ezt persze valaki tényleg érti, akkor megkérném, hogy priváti magyarázza el nekem, hogy mi is ez a komitológia, de hát kell ezzel foglalkoznunk. Na most... <clears throat> Lichtenberger asszony vetette fel, hogy legyen egy szakbizottsági vita azzal kapcsolatban, hogy milyen kompenzáció illeti azokat, akiket nem engednek beszállni a repülőgépbe késedelem miatt, és a következő ülésünkön, 5. október 5-e 6-án erre meghívtam az EMSA elnökét meghívtam, illetve vezető képviselőjét meghívtam. Ők ugye a a hajózási biztonsággal foglalkozik, illetve a hasonló, tehát a kollégáját meghívtam a vasúti biztonság ö, ügyében is, és velük tartanánk tehát egy eszmecserét, hogy pontosan kikérdezzük őket, hogy mit is csinálnak, mi az ő dolguk, és főleg az új tagok érdekében lenne szükség erre a felvilágosító és kérdésekkel, válaszokkal is operáló <clears throat> ülésre. Tehát ennyi szerettem volna elmondani a koordinátorok üléséről, nem tudom, hogy vannak ezzel kapcsolatban. <clears throat> Kérdések, Ayala Szenda asszony. Köszönöm, elnök úr. Csak emlékeztetném, hogy az első ülésen azt kértem, hogy a bizottság előtt jelenjen meg, akár a koordinátorok előtt, az a személy, aki felelős a szomáliai és egyéb az európai partok mentén folyó kalóz támadások ügyéért. Nem akartam ismétlésekbe bocsátkozni, de azért szeretném még egyszer kérni, hogy jelen legyen ez a személy. Nagyon fontosnak tartom ezt a témát. Igen, valóban megegyeztünk ebben meg. Tudják, de, hogy a katonákkal néha <clears throat> nehéz zöldágra vergődni, különösen e, dátumokat illetően, de a radaromban látható ez a kérdéskör is, és valóban a, a kalózkodás elleni témát is elő fogjuk hozni időben. Ha nem, nincs több kérdés, akkor azt hiszem, hogy úgy vehetem, hogy az elnöki bejelentéseket letudtuk. Köszönöm, kollégák! Sőt, a raportőrök kinevezésén is túl vagyunk. Okay, can we now go on? Akkor térjünk, lépjünk tovább a 2010-es szavazásra, a költségvetési szavazásra. Yeah. Let me just get my card in, Dirk. Yeah. <laughs> a kártyámat hagy intézzem el, ezt be kell ide helyezni. Remélem mindenki már a saját kártyáját megfelelő helyre tette, és most már csak jelezniük kell, hogy milyen szavazattal kívánnak élni. Vote on the section three. A harmadik szekcióra vonatkozó költségvetés kapcsolatos szavazás, 64-38-as módosító indítvány Tikó úrtól. E, jó, először egy tesztet kérek. Próbáljuk ki, hogy a mutatójunk működik-e. Megnyitom a szavazást. Úgy látom, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Úgy látszik, a szokásoktól nehéz megszabadulni, a PPL-ből túl sok szavazat jött, kettővel. Azt hittük, hogy georgia mindez el fog múlni, de úgy látszik, hogy nehéz megszabadulni a régió szokásoktól. Jó, lezárom a szavazást. És nem kellene, hogy megjelenjen a képernyőn? Jó, mindenki készen áll a valódi szavazásra, tehát legyen kettővel kevesebb PPE, azt kérem. Első szavazás, 64-38-as módosítás, Tikau asszonytól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64.00. Kramer és Zile a szerző. Ö, e- Részenként szavazunk. Elnök úr, tudom, hogy kicsit későn szólok hozzá, de lenne egy kérdésem. Hogyha elfogadnak a kollégák, hogy egy második részenkéti szavazást is bonyolítsunk le az észrevételekkel kapcsolatban, és akkor töröljük a példákat. Tehát azt mondjuk, hogy in connection with cycling networks, kihagyjuk a példát, és and taking bicycles, and stb. ez folytatódna és akkor talán sikerülne a remarksra, a megjegyzésekre is konszenzust elérni. Mert ha konkrét példákat adunk meg, akkor végtelen számú lehet. Tudom, hogy az eljárási szempontból kicsit túl későn születik ez a javaslatom, de talán még elfogadhatjuk. Uh, ha senki nem ellenzi, akkor én szívesen elfogadom ezt a javaslatot. Jó, köszönöm. Van-e ellenvetés, Michael? Kramer. Probléma az, hogy mindig azt állítják, hogy ez a két dolog összetartozik, és így együtt nem lehet ezt támogatni. Ezért név szerint meg kell az Euróville útvonalat megemlíteni. Hogyha ez benne lenne példaként, annak azért hálás lennék. Erről már döntöttünk csak újra és újra azt mondják, hogy ezt ebből a programból nem lehet támogatni, és ezért ne legyen benne. Ja, kurz. Eins, es geht ja hier um Tourismus. Végül is itt a turizmus kapcsán világosak kell tenni, hogy különbséget teszünk a közlekedés és az idegenforgalom között az Eurovilló benne marad, azt el tudom fogadni, mert ez egy egészen különleges példa. Maradjon benne. Okay, is that acceptable? Elfogadható ez, jó? Akkor így lesz. Remek. 64.00, tehát az első részéről szavazunk előkészítő tevékenységek, fenntartható turizmus mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette. Tessék? Itt részenkénti szavazást szeretnék. Szerintem a második rész, a Remarks második része kapcsán először az Iron Curtain szavakról kell szavaznunk, hogy ezeket kitámogatja, és utána az észrevételről szavazzunk az Iron Curtain nélkül. Az én módosító indítványomban Kramer úr kivette az Eurovelót, és csak a vasfüggönyt hagyta meg, hogyha valaki a Kramer féle remarks ellen szavaz, akkor ide kapcsolódik ez az Eurovelo téma is. Spanyolul a módosításban Kramer úr szerette volna kivenni az Eurovelóta példák közül, és csak a vas függöny vagy út maradt meg. Ezért szeretnénk, hogyha visszahelyeznénk a, az Eurovelót példaként a szövegben. Nem így van? Én legalábbis így szerettem volna. Ez jó kezdés itt az első szavazásomnál. Hagy nézzem meg. Right, Michael, do you agree to Mr. Michael, el tudod-e fogadni Grosse úr kérését? Ha igen, akkor tudunk részenként szavazni, ha nem, akkor nem. Michael. Úgy gondolom, hogy Ajala asszony kissé félreértett engem. Az Eurovelo általános kifejezés, és ennek egy része ez a vasfüggöny útvonal, Úgyhogy én elfogadom az Eurovelo példát, ez mindenre vonatkozik, de nem tudom, hogy miért nem tudja elfogadni az a vasfüggöny lebomlását a 20. században, de mindegy. krámer úr, tehát el tudja fogadni a részenkéti szavazást? Jó, oké, okay, akkor így fogunk eljárni. Most nyitom meg a szavazást az első részről a megjegyzések első részéről. Kérem, fel tudná olvasni? Fel tudná -e olvasni? Elég eh, nehéz követni, hogy miről szavazunk. Szeretném, hogyha elvégezni a feladatát, elnöki feladatait. Jó, jó, megpróbálom, mondja az elnök. Mr. Grosz. Grosz úr. Talán, hogy megkönnyítsem a kollégák dolgát, elnök úr, az javaslatom a következő. Az Iron Curtain szavakról külön kellene szavaznunk, tehát a vasfüggönyről külön szavazzunk, és utána egy második szavazásnál szavazhatunk a vasfüggöny nélküli szövegrészről a remarksban. Csak ennél az egy cikknél lesznek ilyen bonyolult dolgok, ígérem. Egy kicsit haboztam, Gross úr, hogy nem kellene -e, e ezt egyeztetni a szerzővel. Okay, so the first... Jó, most akkor először is a vasfüggöny útvonal szavakról fogunk szavazni. Tehát akik mellette vannak, vagyis hogy szerepeljenek ezek a szavak ellene, tartózkodás. Nincs több. Akkor a, most a többi rész, ki van mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Már majdnem azon voltam, hogy 15 perces kávészünetet hirdetek, de kitartunk. Következő. 64-39 Tikáó asszony, ki van mellette? ellene tartózkodás elfogadva. 6401. Az előadó és 6440 mellette ellene. Abstentions. Can we check that one, please? Szavazott-e mindenki? Igen, lezárom a szavazást. 23 mellette, 15 ellene, egy tartózkodás a javaslat elfogadva. Következő 6402 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6405 előadó mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6407-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most van egy szóbeli módosítás Ayala Sender asszonytól, nem, elnézést a, a raportőrtől, Kolcsek úr. Köszönöm. Tegnap, amikor az Európai Bizottság képviselője szólalt fel, Felipe úr megemlítette, hogy ami az ügynökségeket illeti, hogyha ők több pénzt kapnak, akkor azt is biztosítani kell, hogy megfelelő munkaköröket is kialakítunk ehhez. És hogyha a mellékletet megvizsgáljuk, legalábbis a szavazólista mellékletét, látjuk az egyes álláspontokat, illetve az egyes munkahelyeket, amelyek a különböző ügynökségeknél fennállnak, például az ESZ-ról van itt szó, és a pénzt hozzá kötötték egy bizonyos számú munkahelyhez, és biztosítani kell ezért, hogy a növekvő költségvetéssel növekszik a munkahelyek száma, és emellett ez ellen felszólalt valaki tegnap, erre azért emlékeztetném önöket, és a bizottság képviselője azzal érvelt, hogy korlátozott a munkahelyek száma, és hogyha növeljük a költségvetést, és például tavaly az ISA feladatköreit kibővítették erőteljesen, mindezzel nem csak további pénzre van szükség, hanem további munkahelyekre, pozíciókra is. Erről szól a szóbeli módosítás, ez szerepel egyébként a szavazólistán is. A mellékletben láthatják, hogy milyen állásokról, milyen munkahelyekről beszélünk, de a táblázatból nagyon pontosan kiderül minden. Tehát, hogy tudjuk, hogy mindent helyesen teszünk. Tegnap a bizottság képviselője ellenezte azt, hogy növeljük a munkahelyek számát, azzal érvelt, hogyha illetve a bizottság képviselője erre érvelt, hogyha növekszik a költségvetés, akkor munkahelyekre van, további munkahelyekre szükség, és ez a témája a szóbeli módosításoknak. Köszönöm, Kolicsek úr, külön vettük ezt, és majd a többi ügynökségnél erről is beszélni fogunk, nem csak az ESZ-ról. Ez tehát a szóbeli módosítás, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk a módosítást. 64 1 0 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Van egy szobeli módosítás ismét, Először a szóbeli módosításról kell szavaznunk, amely Kolicek úr javaslata mellette ellene tartózkodás elfogadva. 64-46 Tikau asszony. Hogyha Tikau asszony javaslatát elfogadjuk, akkor a mi 64-ön legyünk okafogyottá válik, hallottuk, de ez nem így van. A miénket is szeretnénk, hogyha elfogadnák, illetve a mi módosítónkról is kérjük a szavazást. Sorry. Yeah, no, I... My view is it can be taken as... Én úgy gondolom, hogy kiegészítésként vehetjük figyelembe. 64-46 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 64-12 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kramer úr 64-14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-16 Wortman Kólasszonytól említették, hogy az összegekre vonatkozó részt visszavonták, csak a megjegyzésekre szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 64-17-es Jensen Grisbeck mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük ezt az elektronikus rendszerrel is. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. PPE egyel többen vannak, Gros úr. Jó, köszönöm. Lezárom a szavazást. 38-an szavaztak, 20 mellette 17 ellene, egy tartózkodás, a módosító indítványt elfogadtuk. 64-15-ös. Ez okkafogyottá vált. Most a 64-19-nél tartunk előadók mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 6420, rapporteur, those in favor. Again. 64-20 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosítás, ugyanaz az eljárás mellette ellene tartózkodás elfogadva. 64-24 Krámer úr részenkénti szavazás három részben. Első részben a mennyiségekről, illetve összegekről mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész megjegyzések mellette ellene tartózkodás elvetve. Aztán az Iron Curtain Trail szavak törlése mellette ellene tartózkodás elfogadva. Six, four, two, two. Rapporteur. 6422 előadó. Ez okafogyott, ugyanúgy, mint a következő három, most a 6425-nél tartunk. Előadó mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 64-26-os Krámer úr, részenkénti szavazás. Először is összegekről mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Megjegyzések mellette ellene tartózkodás elfogadva. 64 53 oka fogyott, 54 54 64 54 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64 55 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-29 kohúr részenkénti szavazás az összegekről és a megjegyzésekről. Mellette az összegeknél ellene tartózkodás elfogadtuk. Megjegyzések mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. a 64-56-os okafogyott, 64-32 Jensen asszony mellette, ellene tartózkodás. Ezt leellenőrizzük elektronikus szavazással is. 64-32. Lezárom a szavazást. 39 szavazat, 21 mellette, 18 ellene, nincsen tartózkodás, elfogadtuk a javaslatot. 64-33-as, Jensen asszony, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 64-57-es, Tikau asszony, részenkénti szavazás külön az összegekről, külön a megjegyzésekről. Először is az összegekről mellette ellene tartózkodás elutasítva, és a megjegyzések mellette ellene tartózkodás, ezt is elvetettük. 64-58 Tikau asszony mellette ellene tartózkodás elutasítva. 64-34 előadó mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-60 Álvarez és Ayala Szenderasszony mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-61-es, ugyanezek a szerzők mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-62, ugyanezek a szerzők mellette ellene tartózkodás elfogadva. 64-36-os Kramer és Zill, részenkénti szavazás három részben, összegek, megjegyzések és a vasfüggöny útvonalra vonatkozó rész, tehát először az összegek mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, megjegyzések mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizhetjük? Elektronikus szavazás. A megjegyzésekről tehát második rész Krámerzéle. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 18 mellette 21 ellene, egy tartózkodás elutasítva. Már korábban elutasítottuk az, a vasfüggönyre vonatkozó részt, úgyhogy nem kell most szavazni, Gossul. Igen, elnök úr. Éppen ezért szeretnék arra utalni, hogy pillanat, megkeresem, hogy melyik módosító is ez. Azt hiszem, ez a 64-49-es volt, ugyanazt, ugyanazokat a szavakat kellene itt is megtartanunk, és ugyan erre a szavazásra, az előző szavazásra ugyanaz vonatkozik, mint a 64-49-esre. Tehát rögzítsük a nem eredményt, és töröljük a szavazást a vasfüggönyről. You're right, Mr. Grosham. We had igen, igaza van, Gross úr, Kolicsek úr, az előadó. Úgy gondolom, hogy minden négy esetben egységesen kell eljárni, mindenhol csak az összegekről és a megjegyzésekről kell szavazni. Igen, helyesen az elnök. Most pedig nézzük a 64-36-ost. Kramer Zill So we've got a split vote requested for amounts and... Kértek részenkéti szavazást az összegeknél és a, a megjegyzéseknél mellette ellene tartózkodás elfogadva. Megjegyzések mellette ellene tartózkodás elutasítva. A következő 64-37-es jelentenék mellette ellene. Hát ezt ellenőrizzük elektronikusan. Tehát a 6437-esről szavazunk elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 24 igen, 16 nem, 40-en szavaztak, tehát elfogadtuk. következő egyes, Alvarez úr és Ayala Sender asszony, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes Krámer úrtól mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hármas Alvarez úr Ayala Sender asszonytól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes, ugyanazoktól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös Jensen asszonytól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás az egészről, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 40-en adtak le szavazatot, 40 igen, nem volt nem, és tartózkodás egyhangulag elfogadtuk. Gratulálok Kalicsek úrnak. És köszönet illeti a titkárságot, aki segítette az elnököt, hogy ezt az első szavazást le tudja bonyolítani. A következő napi rendi pontunk a svéd elnökséggel való megbeszélés. Nem tudom, hogy itt vannak-e. Néhány percig várjunk, tartsunk egy pár perces szünetet, és ha megérkezik a svéd elnökség, folytatjuk.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 Colleagues, can I... Kedves kollégák, szeretném köszönteni itt a Közlekedési és Idegenforgalmi Szakbizottságban a svéd kommunikációs minisztert, Assa Torstensson asszonyt. Ő most a soros elnökséget képviseli, és abban a megtiszteltetésben volt részünk a múlt esti koordinátor ülésen, hogy együtt vacsorázzunk Torstenzon asszonynal. Köszönöm miniszterasszony a vendégszeretetét, a tegnapi vacsorát. Én az első hivatalmal lévő elnök, aki itt megjelenik az új összetételű szakbizottság előtt, Gondolom a képviselők már alig várják, hogy meghallgathassák, amit ön mond. Ezért nem is ragozom tovább. Köszöntöm Önt még egyszer, miniszterasszony, és már is átadom a szót. Nagyon köszönöm, elnök úr. Igen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék valamennyiüknek gratulálni a megválasztásukhoz, ahhoz, hogy az Európai Parlament képviselői lettek, és ennek a szakbizottságnak is tagjai lettek. Én és a svéd elnökség minden jót kívánunk Önöknek, sok sikert az új ciklushoz. Szándékunk az, hogy Önökkel együtt az közlekedéssel kapcsolatos ügyeken dolgozzunk. Szeretném röviden ismertetni a svéd elnökség prioritásait a közlekedési ágazatban, miket tartunk a legfontosabb feladatoknak, később, ha a kérdéseket tesznek fel, majd részletekre is kitérek. Tudom, hogy az önök munkája csak éppen most kezdődött, és még nem is jelöltek ki minden témára a jelentéstevő. De meg vagyok győződve arról, hogy a legfontosabb kérdésekről, az elnökség prioritásairól nagyon gyümölcsöző vitát tudunk majd lefolytatni. A társadalmunk, a társadalmaink jelenleg két nagy problémával szembesülnek, amelyeket rendkívül komolyan kell lennünk. Az első a gazdasági válság, másik pedig természetesen az éghajlatváltozás. Ezért nagyon fontos, hogy a közlekedés politikát széles kontextusba helyezve lássuk. Súlyos problémák megoldásához segíthet hozzá egy környezet szempontjából hatékony társadalom kiépítéséhez. A jól működő közlekedési rendszer az előfeltétele a jólétnek és az EU versenyképessége megőrzésének. A közlekedés eh, politika megtervezése nagyon fontos komponens a hatékony közlekedési rendszer kiépítésében. Tavaly éven Svédország, a Cseh köztársasággal és Franciaországgal együtt meghatározta a 18 hónapos eh, program prioritásait. A közlekedés területén egyetértettünk abban, hogy három fő kérdésre koncentrálunk, fenntartható és versenyképes közlekedés, közlekedés biztonság és intelligens közlekedési rendszerek kifejlesztése. A svéd elnökség továbbra is ezen prioritások megvalósításán dolgozik. Az EU számára a következő években az egyik legfontosabb kihívás az éghajlati probléma lesz. A svéd elnökség Mindenképpen szeretnél megszületne a világ méretű megegyezés a decemberben a kopehágai klímacsúcson. Ugyanakkor az európai gazdaságot, a gazdaság verseny képességét a Lisszaboni stratégiával összhangban kell erősítenünk, és nem szabad megfeledkeznünk a közlekedés és a közlekedés, környezet és a közlekedés biztonság kérdéséről. Véleményem szerint a fenntarthatóság hosszú távon a legfontosabb eh, Európa jóléte szempontjából, hiszen így lehet új munkahelyeket teremteni és eh, ez elengedhetetlen a eh, vállalatok, a gazdaság számára. A klíma problémának része a közlekedési rendszer, de látnunk kell, hogy ez a megoldás része is. Meg vagyok győződve arról, hogy a közlekedés környezetre, éghajlatra gyakorolt negatív hatását csökkenteni lehet, hogyha hatékonyabban koordinálunk a különböző közlekedési módozatok között. Egy egységes közlekedési rendszerre van szükségünk az EU-ban, nem 27 különböző rendszerre vagy talán mondhatnánk, hogy 108 különböző közlekedési rendszer működik, ha azt mondjuk, hogy mind a négy közlekedési módozatra, mind a 27 tagállamnak megvan a külön rendszere. Az új technológia kell, hogy segítsen abban, hogy hatékonyabb logisztikai megoldásokat találjunk a közlekedési rendszerre, növeljük a megbízhatóságot, a biztonságot. A svéd elnökség három kérdés tekint prioritásnak. Az egyik 2010 utáni közlekedéspolitika, hatékony logisztika az áruszállításhoz, új technológia és intelligens szállítási közlekedési rendszerek. A szállítás, a közlekedés jövője prioritás lesz, és ősszel erről vitákat fogunk folytatni. 2010-ig terjedt az előző 2001-ben kiadott fehér könyv, hatája. Most várjuk a bizottság új közleményét, aminek a címe az lesz, hogy a közlekedés fenntartható jövője. Az Európai Parlament és a tanács, amint lehet, intenzív eszmecserét kezdenének az európai közlekedés politika jövőjéről. Nagyon fontos, hogy ez a, ezt a párbeszédet együtt folytassuk le a közlekedési rendszerek használóival. És ebből a szempontból figyelembe kell venni azt is, hogy van előregedés, oda kell figyelnünk a bevándorlásra, a belső mobilitásra, a környezetvédelmi kihívásokra, arra, hogy a foszilis tüzelőanyagok mennyisége csökken, az urbanizáció is fontos kérdés. A svéd elnökség szervez majd egy vitát ezekről a kérdésekről az októberi miniszteri közlekedési, távközlési és energiaügyi miniszterek ülésén, és a következtetések elfogadását decemberre tervezzük. Szeretnénk, hogyha folytatódna a párbeszéd az intézményeink között a közlekedés jövőjéről. Itt a parlamentben október 12-én szervezünk egy közös szemináriumot, ami kiváló alkalom lesz arra, hogy eszmét cseréljünk kicseréljük gondolatainkat. Ezek a közös viták lehetővé teszik majd, hogy jobban meg tudjuk becsülni az európai közlekedés politika hatásait, és ugyanakkor új célkitűzéseket határozzunk meg, valamint azt, hogy hogyan tudjuk ezeket a legjobban elérni. A fenntartható közlekedési rendszer, amely megfelel a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi igényeknek, megköveteli azt, hogy az innovatív technológiák fejlesztését felgyorsítsuk, és nagyon fontos az intelligens szállítási rendszerek kialakítása a közúti közlekedésben. Csökkenteni kell a dugókat, a torlódásokat, az emissziót, a szennyezést, a balesetek számát, és az infrastruktúra kapacitást optimálisan kell fejleszteni új technológiák, az intelligens rendszerek majd lehetővé teszik azt, hogy javuljon a szolgáltatások színvonala. Az új forgalmi irányítási rendszerek segítségével nevelhetjük a biztonságot a közutakon és reméljük, hogy minél előbb megszületik ezekről a kérdésekről egy megállapodás. Két fontos eseményre szeretném felhívni a figyelmüket a svéd elnökség alatt. Szeptember 21-én Stockholmban kerül megrendezésre a 16. világkongresszus az intelligens szállítási rendszerekről. A konferencia fő témája az lesz, hogy az ITS a mindennapokban. A svéd elnökség szervez emellett egy magas szintű találkozót Göteborgban, október 26-án, 27-én, amelynek a címe az lesz, hogy a jövő közúti közlekedése, biztonság és tiszta környezetszennyezés nélküli megoldások. Itt a fő cél az lesz, hogy hogyan lehet az új technológiákkal hozzájárulni biztonságos, környezetbarát közúti közlekedéshez, és ugye lehet felgyorsítani az új és a már meglévő technológiák alkalmazását. Még mindig, minden évben 40 ezeren vesztik életüket közúti közlekedési balesetekben az EU-ban még nagyon hosszú utat kell megtennünk, mielőtt sikerül elérnünk azt a célt, hogy ez a szám lemenjen 27 ezerre 2010-ig. A bizottság jelenleg készíti el a negyedik közúti biztonsági cselekvési programját 2010-2020 közötti időszakra. Ezen cél eléréséhez olyan területekre kell koncentrálnunk, ahol eredményeket lehet elérni. Így például nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon az alkohol, fogyasztás nélküli vezetés és a kocsikban a biztonságévek használata. A Göteborgban ezekről egy nagyon termékeny vitát fogunk lefolytatni. A biztonságos közlekedés rendkívül fontos kérdés az EU számára. Keményen fogunk dolgozni, hogy előre tudjunk lépni ezen a területen, növeljük a közlekedés minőségét, különösen a az emberek biztonságára való tekintettel, csökkenteni kell a balesetek számát. Készül egy irányelv közös elvekről a a légi forgalom, a légi közlekedés területén a reptéri díjakról és illetékekről. Emellett készül egy rendelet, a repülőgépekkel kapcsolatos balesetek és incidensek felderítésének vizsgálatának a kérdéséről. Ezekről majd időben beszámolunk. Fontos az, hogy légi balesetek esetén harmonizáljuk a követendő eljárásokat. A közlekedés minőségének javítása általánosságban, beleértve a személyek biztonságát, az utas jogokat, Mindenképpen prioritás kell, hogy maradjon az európai közlekedés politikában. A szolgáltatások normáit erősíteni kell az utasjogok erősítésével, és azzal, hogy a politikai döntéshozatalban a közlekedés használóinak jogaira és igényeire helyezzük a hangsúlyt. Nagy figyelmet szentelünk két bizottsági javaslatnak, amelynek a célja az utas jogok erősítése a távolsági eh, eh, buszok eh, utasaival, illetve a folyami hajózás használóival kapcsolatban. Az Európai Parlament már első olvasatban mindezt, mind a két javaslatot megtárgyalta, és reméljük, hogy sikerül minél előbb megegyezni, és így minden utasnak biztosítjuk a joga érvényesítését, hogyha törölnek járatokat, vagy a késnek a járatok, és nagyon oda kell figyelnünk a csökkentett mobilitású vagy fogyatékkal élők jogainak az érvényesítésére. Az Európai Unió a közlekedés különböző területein célokat tűzött ki, és ezekkel a versenyképességét tudja javítani. Ez szükség van arra, hogy egyszerűsödjön a jogszabályi környezet, csökkentsük a szükségtelen adminisztratív terheket, korlátokat. Ez különösen vonatkozik a vasútra és a, a tengeri vagy folyami hajózásra. Szeretnénk, hogyha az EU kikötőibe érkező, vagy azokat elhagyó hatók, hajókra vonatkozó jelentéstételi formalitásokat tudnánk egységesíteni. Nagyon lény, hosszú part vonala van az Európai Uniónak számos kikötővel, ez egy kiváló alternatívát jelent a szárazföldi szállításhoz, és ezzel csökkenteni lehetne a káros éghajlati hatásokat. Az EU tengeri e, szállítási stratégiának a e, megvalósításával 2018-ig egyszerűsödni fognak az adminisztratív eljárások. Szeretnénk, ha minél gyorsabban meg tudnánk egyezni ezekről a kérdésekről a parlamenttel is. Szeretném ebben a kontextusban megemlíteni a balti tengeri stratégiát, nem is Védország számára különösen fontos prioritás, és nagy mértékben befolyásolja az egész közlekedési ágazatot. A jelentési formalitásokra vonatkozó irányelv, illetve a transeurópai eh, közlekedési hálózatok felülvizsgálata megteremti a lehetőségét annak, eh, hogy egyfajta zöld koridor és jó megoldások jöjjenek eh, létre, és a regionális fejlődésnek egy kiváló példáját teremtsük meg. Rátérve a vasúti közlekedésre, három vasúti csomagot fogadtunk el 2001 óta. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a piaci liberalizáció akkor sikeres, hogyha teljes mértékben megvalósul és ennek ellenére el kell mondani, hogy elég kevés előrelépés történt. Még nagyon hosszú utat kell megtennünk ahhoz, hogy elérjük a céljainkat. Az első vasúti csomaga teljesen megvalósult, és itt sikerült a terminálokhoz való hozzáférést és a kapacitás allokációt teljesen harmonizálni. A svéd elnökség tovább dolgozik a liberalizáción. Reméljük, hogy sikerül megegyeznünk majd önökkel az a versenyképes áruszállítás európai vasúti hálózata rendelettel kapcsolatban. És ez a rendelet a nemzetközi áru, vasúti áru szállítást teszi majd könnyen hozzáférhetővé Európában. Hatékony koridorokat hozunk létre az áruszállításhoz, és így az áruk szállítását a nagyon súlyosan szennyezett és zsúfolt utakról át lehet helyezni vasútra. Az intermodális terminálok és megfelelő kapacitások kialakítását garantálni kell mindegyik áruszállító koridor számára, és így valós európai transmodális megoldásokat lehet megvalósulni, megvalósítani intelligens, integrált logisztikai rendszerek keretében hatékony koordinációra van szükség a nemzeti struktúrát irányító hatóságok között a leghatékonyabb megoldások megtalálása érdekében. A svéd elnökségnek célja az is, hogy megegyezzen az Európai Parlamenttel a, egy munkaidő irányelv kapcsán a kamion sofőrök munkaidő idejét egy irányelven kívánjuk szabályozni a közúti közlekedésben. Tudom, hogy nem a közlekedés és idegenforgalmi szakbizottság, az illetékes bizottság ebben az ügyben, hanem a foglalkoztatási, de azért önökkel is szeretnék röviden erről beszélni. A közlekedési ágazat az elmúlt években komoly változásokon ment keresztül, a közlekedés politika szociális dimenziója erősödött a közlekedésben dolgozók eh, vonatkozásában. Elég kevés követelménynek kell megfelelni annak, aki dolgozni akar ezen a területen, és így egyre nagyobb az eh, egy szürke zóna alakul ki, Különbség van a foglalkoztatott, illetve az ünnepet önfoglalkoztató sofőrök között. 2008-ban a bizottság már kidolgozott egy javaslatot a 2002 per 15-ös eh, eh, irányelv módosítására. El akarjuk kerülni az úgynevezett áll önfoglalkoztatók eh, létezését, és ugyanakkor nem akarjuk, hogy csorbuljon a vállalkozó szellem, és legyenek valóban vállalkozó sofőröket elének gördítsünk nagy akadályokat. A következő fontos kérdés a Eurovinyette, az Euró matrica irányelv. A közlekedési miniszterek már kétszer tárgyaltak arról, hogy hogyan lehet legjobban kezelni ezt a javaslatot. Én azt mondanám, hogy a legtöbb kollégám támogatja a javaslat fő célkitűzéseit, de még mindig van nagy problémájuk van annak lehetséges politikai, gazdasági és szociális káros hatásaival több időre, kutatásra van szükség, mielőtt a tanács végleges álláspontot alakíthat ki a az Európai Bizottság technológiai tanulmányokat végeztett a tagállamokban, hogy jobban meg tudják becsülni a javaslat kihatásait, és ezeket az eredményeket figyelembe kell venni, mielőtt folytatjuk a megbeszéléseket. Folytatva a sort, környezeti kérdésekre rátérve, a bizottság előterjeszt egy javaslatot a nitrogénoxid emissziókról. A néhány évvel ezelőtt, amikor az kereskedelmi rendszerbe bevontuk a e, légi közlekedést, a bizottság e, már elkezdett foglalkozni a környezetvédelmi hatásokkal, a légi közlekedés környezetvédelmi hatásaival. Nagyon fontos ez az új javaslat a nitrogénoxidokról, és e, reméljük, hogy az elnökségünk alatt minél előbb meg tudjuk ismertetni önökkel is ezt az új javaslatot. Tisztelt képviselők, örömmel várom az együttműködést önökkel, a európai hatékony és környezetbarát közlekedési politika kidolgozása területén szeretnénk, ha több munkahely, jobb környezet valósulhatna meg. Hogy mondjam el, hogy nem csak az új jogszabályok fontosak a munkákban. Legalább ugyanilyen lényeges az, hogy a meglévő, már elfogadott jogszabályokat valóban végrehajtsák és hatékonyan alkalmazzák. A bizottságnak fontos szerepe van ebben, a, természetesen a tagállamokkal együtt. Néhány szempontból más intézkedések ugyanolyan fontosak, vagy akár még fontosabbak, mint a jogszabályok. A közötti biztonság egy ilyen terület, ahol az attitűdök, a magatartás megfigyelése, a vélemények, a példák nagyon fontosak. Nem tudjuk eléggé kihangsúlyozni, hogy mennyire fontos javítani a közúti biztonságot, és itt minden érintett részvételére szükség van az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak különösen fontos szerepet kell játszaniuk. Elnök úr, örömmel válaszolok kérdésekre, és remélem, hogy a svéd elnökség alatt még több lehetőségünk lesz arra, hogy más alkalmakkal is eszmét cseréljünk a közlekedéssel kapcsolatos kérdésekről. Köszönöm. Köszönjük miniszterasszony az előadását. Most pedig várom a kérdések első hullámát, majd egy második körre is sor kerül. Szeretnék mindenkit figyelmeztetni, hogyha lehetőséget akarunk adni a miniszterasszonynak, hogy válaszoljon a kérdéseinkre, akkor biztosítanunk kell, hogy kellő időt is adjunk neki erre. Most hogy már profi módon kezelem ezt a kalapácsot. Most figyeljenek erre a kalapácsra, mert használni fogom. Tehát én eh, ha három percben maximálnám a kérdéseket. Az Gros koordinátor úr következik. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni a miniszterasszonynak a program ismertetését. Nagyon sok sikert kívánunk önnek, hiszen nem éppen a legkedvezőbb időszakban kezdik a munkát, elveszett egy hónap a nyár révén, azután a választások miatt is, most az új bizottság megválasztásával ismét időt vesztünk, nem azért mondom ezt, mert már megszoktuk azt, hogy várnunk kell, és az elnökségnek is ehhez hozzá kell szokni, hogy sok minden lassabban történik. Felvázolt néhány súlyponti kérdést, amelyek számunkra is nagyon fontosak. Itt különösen gondolok a biztonság, az ITS, az intelligens közlekedési rendszerek kérdésére. Miután nagyon kevés az idő, röviden annyit mondanék, kicsit úgy érzem, hogy nem elég ambiciózus a program. Kicsit hiányolom azt, hogy nincsenek ebben olyan programok, projektek, amelyekről talán nem folytat még vitát a tanács, de a parlament mindig határozottan támogatta az elnökségeket, hogy ezekkel a projektekkel, témákkal hangsúlyosabban foglalkozunk. Említem, melyek ezek a témák. Az Eurovinyetta, ez egy hatalmas ugrás jelentene környezetvédelmi szempontból a tanács és a parlament számára is nagyon fontos, függetlenül a vélemény különbségektől, de már csak a hitelességünk miatt is nem lenne szabad több időt vesztenünk újabb és újabb tanulmányokkal. A parlament többször megvitatta ezt a kérdést, és elég tájékoztatást kaptak már a tagállamok. Jó, készüljenek tanulmányok, de azért talán jó lenne most már egy kicsit előre jut lépni ezzel a témával kapcsolatban. Persze valamennyien nagyon nehéz helyzetben vagyunk a gazdasági válság miatt, de az az érzésem, és ma láttuk ezt a költségvetési kérdésekről folytatott vita és a szavazás kapcsán is, Persze ez nem csak az ön hatásköre, de talán segíteni tudna ön is a közlekedési ágazat kapcsán, ugyanis nagyon hiteltelen képet nyújtanánk az polgároknak, hogyha a biztonság, az infrastruktúra és a környezet kérdéséről beszélve, ugye állandóan emlegetjük a multimodalitást, és ugyanakkor a költségvetésen már szinte szisztematikusan, fokozatosan csökkentjük a költségeket. Nem lehet infrastruktúra beruházások nélkül ezért itt se várjunk, hanem bizonyos egyértelmű jelzéseket várunk, és hát ha nem is döntés, de azért azt, hogy öntől határozott támogatást kapunk, arra számítunk. Fenntarthatóság, intelligens közlekedési rendszerek, itt határozottan támogatjuk önt, ami az utasjogokat illeti majd észre fogja venni, hogyha ezzel foglalkozik, hogy az emberek nagyon gyors és pozitív választ várnak ezekre a kérdésekre, és kiváló lenne, hogyha itt minél gyorsan értünk. Végül még egy, a munkaidő irányelv, nagyon sajnálom, hogy nem a mi szakbizottságunk lesz az illetékes, hiszen a közlekedési ágazat van, és ebben a szakbizottságban is mi számunkra is nagyon fontos, hogy korrekt munka körülmények legyenek a közlekedési ágazatban, a munkaidő együtt a biztonsággal. Azt hiszem, ezek a kérdések a mi szakbizottságban mindig is nagyon fontosak voltak, és a vezetési idő, a pihenőidő kapcsán már eh, világos eh, jelzéseket adtunk. Itt nem kérdőjelezzük meg a szociális eh, körülményeket, csak azt, hogy ne legyenek szükségtelen jogszabályi előírások, hogyha ezt a kérésünket eljutatjuk önhöz, az nagyon jó, és még egyszer sok sikert kívánok a munkájához. Alkadrói úr az SZD-ből. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni a miniszter asszonynak ezt a bevezető előadást, és nem irigylem önt, el kell, hogy mondjam. Nagyon nehéz időszakot élünk, és előrelépést várunk. Rossz kollega már említette, hogy most az új parlament alakult meg, az bizottság is újra alakul, lesz egy új szerződés valószínűleg, de, és ez egy nagyon nagy de, ezek a megfontolások nem szabad, hogy befolyásolják a tanács alapvető munkáját különösen ami a közös álláspont kidolgozását illeti, olyan dorszékkal kapcsolatban, amelyeket már első olvasatban az Európai Parlament is megtárgyalt. Konkrétan két dosszére gondolok, két témára, amely különösen fontosak az én frakcióm számára, a közlekedés, biztonság és a fenntartható közlekedés, ez a két téma és akkor még nem is mondtam semmit arról a javaslatról, amelyről Ayala Sanders kollégám foglalkozott határon át nyúló eh, közlekedési szabálysértések, hogy legyenek európai szintű bírságok, és ezt szervezzük meg európai szinten a büntetéseket. Nos, ez is eh, hozzásegíthet ahhoz, hogy a jelenlegi büntetlenségét megszüntessük, és ez is javíthatja a közlekedés biztonságot, és hozzájárult ahhoz, hogy csökkenjen a halálos balesetek száma, hiszen ez az évi 40 ezer halott a közutakon, ez borzasztó sok, és határozottan kell ezzel foglalkozni, és jó lenne, hogyha a tanács ezt ambiciózusabban tenné meg. A fenntartható közlekedés a másik téma, és itt ugye az Eurovinyetta. Igaza volt, a bevezetőben utalt arra, hogy mennyire fontos itt a klíma problematika, a kopenhágai konferencia, és az a tény, hogy ezt együtt kell néznünk az egész közlekedési problematikával. Sajnos azt is el kell, hogy mondjam, hogyha nincs bátorságunk döntéseket hozni, és a közlekedési rendszerünket hatékonyabbá alakítani, akkor nem fog sikerülni a céljainkat elérni. A nehéz vitákat a külső költségek internalizálásáról le kell folytatni, és itt van természetesen az a tény is, hogy az elnökség prioritásként határozza meg a 2010 utáni közlekedési rendszerek fejlesztését. De itt van most egy egészen konkrét dosszié amiben tulajdonképpen pont erről van szó, a közlekedés jövőjéről, és ez lehetővé kell, hogy tegye, hogy most a tanácsot szaván fogjuk, és mi, a mi frakciónk úgy látja, hogy nem sikerül jelenleg a tanácsnak itt megfelelő követeléseket megfogalmazni. Tehát több ambíciót, határozottabb felépést szeretnénk kérni, és azt, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon a technológia. Kérésem tehát az önhöz, hogy minél előbb pozitív hírekkel álljon elénk. És végül elnök úr, konstruktívan és kritikusan fogunk foglalkozni mindegyik dossziéval, amiről hallottunk, különösen azokkal a dossziékkal, amelyeket már évek óta hordozunk, hurcolunk magunkkal, ez a biztonság a repülőtereken témakör. Reméljük, hogy itt most már felgyorsulnak majd az események. Köszönöm. Um, Köszönjük. Most Stubbs úr a liberálisok nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a miniszterasszonynak is, amit elmondott. Nehéz körülmények között dolgozunk, ezt elmondták a kollégák is, a parlament és a tanács számára is. Nagyon fontos, hogy már a, a, azok a témák, amik már a pipeline-ban benne vannak, amikkel foglalkozunk, ezekkel előre lépjünk, és az előkészületek alatt levők témákkal kapcsán is minél előbb történjen előrehaladás. Nagyon tetszett az előadásban az, hogy ön kihangsúlyozna azt, hogy egy egységes közlekedési rendszer, egy egységes belső piacra van szükség a közlekedés számára. Hát ettől még elég messze vagyunk, és ez egy nagyon nehéz feladat a tanácsban, inkább mint itt a parlamentben, ott még nehezebb eh, egységes álláspontot kialakítani. Itt eh, mi látjuk, hogy nagyon nehéz meggyőzni a tagállamokat arról, hogy valóban szükség van egy egységes európai belső piacra a közlekedés a szállítás területén. Ez a gazdasági fejlődés számára elengedhetetlen egy jól működő közlekedési rendszer. Ön említette az adminisztratív egyszerűsítéseket és a tengeri politikát, ennek nagyon örültem. Egyébként raportőre vagyok egy bizottsági javaslatnak, a Maritime Space Without Borders javaslatnak. Ez a parti hajózás számára nagyon fontos. Minél lehetőleg minél gyorsabban lehetővé kell tenni ezt a típusú hajózást, és ennek nagyon nagy jövője van, ennek a parti hajózásnak, és így gondol, gondoskodhatunk arról, hogy környezetbarát közlekedési módozatot, a tengeri hajózást, a partközeli hajózás bevonásával jobban ki tudjuk használni. A prioritásaival egyetértünk, és első olvasatban már elkészült egy jelentés, Jensen asszony, ami frankciókból volt a jelentés tevő, és az ő nevében teszem fel a kérdést önnek, illetve a tanácsnak, mi a véleménye, hogy nem csak koordináció lenne szükség, hanem új jogalkotásokra. Én ezt szerettem volna hallani öntől. Megvan egy győződve a tanács arról, hogy tovább kell lépnünk, és gondolkodnunk kell, gondolkodnunk gondoskodunk kell arról, hogy szülessenek európai jogszabályok. Az közös álláspont az első olvasat után már meg létrejött, kialakult. Az előbb a kollégám az euró vinyettáról beszélt. Itt persze lehet még tanulmányokat készíteni, de politikai döntésre van szükség. Itt a pénzügyminiszterek és a világ többi része közötti harc zajlik, ugye pénzre van szükség, és akkor lehet megvalósítani ezt a maticát, euróvinyettát, de az euróvinyetet ahhoz kell felhasználni, hogy foglalkozzunk a külső költségekkel, és az én esetben ez egy alapvető felvetés. Még egy rövid kérdést szeretnék feltenni a közlekedés biztonságról. Várjuk a negyedik cselekvési programot, és azt hallom, hogy késik a bizottság. Nem jó a kommunikáció. Nos, Svédország a legjobban teljesítő ország a közlekedés biztonság területén. Gondoskodik arról, hogy egy kicsit tudják-e biztatni a parlamentet, a tanácsot és a bizottságot arra, hogy egy nagyon ambiciózus javaslat szülessen meg erről a kérdésről. Köszönjük. Még három felszólaló van. Krémer asszony a zöldek nevében. Szeretném én is megköszönni a frakció nevében ezt az előadást. A környezet és a közlekedés kapcsolatát állított elő a mobilitás serkentése nélkül nem tudunk küzdeni a klímaváltozás ellen. 1990 óta 25%-kal nőtt az emissziók, a beruházások, miután más, miközben más szektorokban nőttek a vagy csökkentek a beruházások. Az euró vinyetta döntő, ugyanis jelenleg nem tisztességes a verseny. A vasúton minden tagállamnak kötelező elfogadnia a, a úthasználati díjat, és az Eurovinyetta még nagyon-nagyon messze van attól, hogy beszélessünk tisztességes versenyről. <clears throat> Nincs szükség új tanulmányokra, már ezer tanulmány készült, és hogyha most azt mondja, hogy várjuk, amíg az újabb tanulmányok elkészülnek, ez fatális lesz az önök utódai számára. Ezért a felhívása fordulok önhez, az Eurovinyettával kapcsolatban döntés kell, hogy megszeressen még a svéd elnökség alatt. A parlament döntött, a felruházások 60%-a a környezetre káros közutakon történik, csak 20% jut a vasútra, mi pedig 40%-ot szeretnénk eh, vasútra fordítani. Ezt keresztül tudná verni a tanácsban. Nem tudjuk, hogy ez hogyan sikerül, de eh, nem lehet a rossz eh, területekre beruházni passenger rights, tehát az utasjogokkal kapcsolatban. Ugye az év végén akarják ezt már elfogadni. A kérdésem, hogy melyik országok azok, amelyek nem akarják megvalósítani az utasjogokkal kapcsolatos döntésünket még az év végéig. Tudom, hogy Svédországban is ez probléma, de minden vonaton, ahol kerékpárokat is lehessen szállítani, a nagysebességű vonatokon is, tudom, hogy több tagállamnak ezzel problémája van. Mit tud tenni Svédország? Na, Svédország az Alpoktól elég messze van, de a tanácsi elnökként mégis sikra kell szállnunk az Alpok védelméért, és a következő fél évben <clears throat> ezzel kapcsolatban is megszülessen a megállapodás. Ma eh, reggel a giga vonalakkal, ezekkel a borzasztó hosszú kamionokkal kapcsolatban volt egy vita. Ezek eh, keresztül kasul mennek Európában, és ezek a giga eh, hosszú, giga méretű kamionokat végre már át kéne vinni a vasútra. De nem biztos, hogy minden, ami Svédországban működik, az Európában is működik. Erről mi a véleménye? A hajózásról beszélt, ez persze fontos, de csak akkor, hogyha erősítjük a határértékeket, a szűrő nélküli hulladék égetőkkel kapcsolatban nagyon sok a probléma. A balti tenger térségben történt előépésről mit gondol? Azután mi lesz azokkal a tagállamokkal, amelyek nem ültették át a három vasúti csomagot? Véleménye szerint a közlekedési ágazatban, a vasúti területén így beszélhetünk tisztességes versenyről. biztonság. Jó, ez nagyon fontos. Támogatná-e ön az egész Európára kiterjedő tempólimitet? Németország az egyetlen, ahol nincs ilyen sebességkorlátozás az autópályákon. Ön ö, síkra száll -e ezért? Ez lett volna a hozzászólásom. Még köszönöm az előadását. Köszönöm, Michael. Zéla. Zéla úr következik. Köszönöm szépen, miniszter úr a szót, és köszönöm az említett prioritásokat is, ugye a áruszállítás kapcsolatában, illetve az ITS-szel kapcsolatban. Örömmel tölt el, hogy az utas jogok a buszokon, illetve a vonaton. Nos, ezek decemberben érvénybe lépnek az ezek kapcsolatos jogok, illetve a direktíva. Egyébként az úti fuvarozásra is érvényessé kell tenni a alkalmazott jogszabályokat. Svédország sikert arathat ebben a, ezen a téren, mert önök jobb helyzetben vannak, hogy ezeket a distinkciót megtegyék, mint azon országok, akik Európa középén helyezkednek el, tehát az Eurovinyetta tekintetében is ö, nagyobb ambícióra és gyorsabb előrehaladásra lenne szükség elsősorban a tanács részéről. Ö, majd meglátjuk illetve az is fontos, hogy amit eldöntünk, azt valósítsuk is meg, hiszen ennyi év után még több országnak meg van engedve, hogy az euróvinyettát ne vegye, ne, tegye, ne ültesse át a hazai törvénykezésbe, törvényhozásba. Ez számomra nem logikus a gazdasági helyzet fényében, ami a Baltikumot illeti. Ugye a svéd elnökség eh, ugye a baltikumi stratégiát fogja szorgalmazni, hogy dinamizálja a gazdaságot, és egyben a balti tenger tisztábbá eh, tegye. A balti országból nyolc eh, EU tag, azonban a kilencedik Oroszország, amely nem EU tag. És Svédországnak ne, nem csak a törvényhozáson kellene dolgoznia, hanem a egész Baltikumot átfogó közlekedési megoldásokon kellene dolgozni, tehát Oroszország, Litvániát be kéne vonni, komoly konfliktusok vannak a közúton, hatalmas sorok állnak Litvániában, rengeteg kamion várakozik a határátkelőhelyek előtt. ennek nagyon súlyos a kihatása, mert Oroszország és Litvánia között ez megmérgezi a, megmérgezi a kapcsolatokat. Többek között az úthasználati díjak miatt is. És ez feszültségeket okoz az adott államok között. A másik példa ugyanerre, ez is egy külügyi ügy. Tudom, hogy ez kényes kérdés, a, ugye a Baltikumon az orosz hajó jelenléte, de hát az arról beszélnek az emberek, hogy észt és lett kalózok garázdálkodnak a Baltikumon. Az Kalicek úré a szó a GUE nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Több kérdést érintenék. Az egyik a vízi közlekedés. Tudom, hogy eh, a cseh, illetve a svéd ilyen irányú ö, eh, a munkát megosztotta a két ország maga között, ugye a belvízi utak, illetve a tengeri hajózás kérdéseit. Szeretném, hogy önök a belvízi hajózás terén, az Elba, a, a Duna, illetve a mellékfolyóik tekintetében milyen munkát kívánnak végezni. A másik pedig a repülés, amire rákérdeznék, hogy a Cizár projekttel előbbre akarnak -e lépni, mert itt lehetőség lenne bizonyos pénz megtakarítás elsősorban a légtér koordinációja nyomán, nem tudom, hogy mik ezzel kapcsolatban a célkitűzéseik. A következő kérdésem. A képzés. több ö, súlyos baleset történt a közelmúltban, és azt találjuk, hogy a pilóták ö, képtelenek letenni a gépet ö, siklórepülésben, amikor leállnak a motorok. És tehát a siklórepülést egyszerűen nem tanítják nekik, Vegyük a francia katasztrófát például. Tehát nem tudom, hogy ebben előre akarnak el lépni. Ki kell képezni a pilótákat arra is, hogy sikló repülésben le tudjanak szállni. Akkor a akkor a nyitott égbolt, vagy tiszt, nyitott égbolt stratégia a, a, <clears throat> az USA-val kapcsolatban, ugye még nem beszélt erről, azután nézzük a, az IET TMS rendszert, ugye a vasúttal kapcsolatosan, hogy ez ügyben milyen terveik vannak, tehát hogy vajon a biztonsági előírásokat harmonizáljuk-e. 27 különféle rendszerben dolgozunk, a következő pedig a kérdésem a közúti közlekedést érinti. Jobban ki kell képezni a sofőröket, a busz és kamionsofőröket. Rengeteg ö, baleset ö, esik meg a határmenti zónákban, azért, mert nem eléggé tapasztaltak és képzettek, de a kis teherautó sofőröket is jobban ki kell ki kell képezni, és ami az ügynökséget illeti, szeretnének-e összevonni bizonyos ügynökségeket, vagy mit terveznek velük. Aztán az intelligens közlekedési rendszerekkel kapcsolatban, ugye, és a Galileóval kapcsolatban is rákérdeznék a tervékre. Köszönöm szépen. Miniszter itt kapott egy-két dolgot, amire válaszolnia kellene, tehát nem tudom, hogy akkor az első kérdés csokorra lenne szívese válaszolni. Köszönöm szépen, elnök úr, és mindenkinek köszönöm a fontos kérdéseket. És köszönöm, hogy ilyen nyilvánvalóan elkötelezettek az ügy iránt, hiszen jönök és jól látják, hogy milyen kihívásokkal állunk szemben a soros elnökségünk alatt ez, ez egy első találkozás, tehát valószínűleg az önök lelkesedése engem is lelkesebbé tesz. Nos, Kos úr, először is köszönöm a megértést, tükröző szavait, Kros úr és mások is, Kadáni úr, nagyobb ambíciót kíván tőlünk. Tehát ne stagnáljunk, ne csak tapickoljunk a langyos vízben, hanem már ősszel indítsuk be ezeket az ambiciózus programokat, de el kell mondani, hogy nagyon is ambiciózusok vagyunk sok területen, és ez magyarázza azt, hogy igenis időt szánunk arra, hogy mélységében megvizsgáljuk ezeket a kérdéseket. Pont az ambíciónk vezet ez irányba bennünk bennünket. Tehát a mélységi vizsgálódásba, mert eredményeket akarunk elérni. És remélem, mindkét intézményünk komoly munkát fog végezni. És olyan eredményeket érünk el, amelyeket mindenki támogathat. Na most, ami a fenntartható közlekedést illeti, ez természetesen döntő jelentőségű kérdés. És természetesen rengeteg ambícióval és erőfeszítéssel kíséreljük meg önöket és a parlamentet is bevonni ebbe a munkába. Mégpedig azért tesszük ez, mert két kihívással nézünk szembe. Az egyik a gazdasági válság, ami azt jelenti, hogy nekem az a vágyam, a célom, mint ahogy a egész svéd elnökségnek, hogy még Kopenhága előtt foglalkozzunk a klíma kérdéssel, tehát éppen ezért vállalkozó szelleműeknek kell lennünk, megfelelő válaszokat, megfelelő döntéseket kell hozni a közlekedési szektor szempontjából is. Itt óriási szerepe van a közlekedési szektornak. Nincs jelenleg harmonizált transportrendszerünk, és ez bizony negatív kihatással van a vállalkozásra, a, a, a munkahelyteremtésre, és általában a vállalatokra is. Gross úr a, a, a, a utasjogokról is szót ejtett. Ez egy fontos prioritási kérdésünk, hiszen jó lehetőséget akarunk az embereknek biztosítani a mobilitás kontextusában. Persze ez az is hozzátartozik, hogy sok kis, kis középvállalat működik a közlekedési iparban, és ide tartozik ugye a utas közlekedés is, és itt megfelelő egyensúlyt kell biztosítanunk. Danuvi úr kérdésére azt mondanám, ugye ő a, ő a határokon átnyúló közlekedést, illetve bűncselekményeket említette, közlekedési bűncselekményekről szólt. Fontos itt megemlíteni azt, hogy persze, hogy meg akarjuk növelni, javítani a közlekedés biztonságot az EU-ban, de ehhez minden tagállam segítségére is szükség szükségünk van, hogy felismerjék az ezzel kapcsolatos joganyagnak a fontosságát. Még problémáink vannak a jogalappal ugyanis, és a, talán a Lisszaboni szerződés életbelépése segítene bennünket igazán. Ebből a szempontból azonosak a céljaink, az ambícióink, de hát a jogalapot tisztázni kell. Szerintem ez megoldható probléma. Ami az Eurovinyettát illeti, ugye többen is kitértek erre, Kamstó Szila úr, Kolicek úr, Stecs úr. Tehát még egyszer, ez is oda tartozik ahhoz a kérdéskörhöz, ahol komoly eredményeket akarunk elérni. Sok tagállamunkban mm, felmerült a kérdés, hogy vajon van-e értelme az euróvinyettának a költségei fényében. Valóban, hát sikeresen tudnánk ezzel küzdeni a klímaváltozás ellen. Ezt nagyon komolyan kezelem ezt a kérdést, mert tudom, hogy a bizottság egy szimulációs kísérletsorozatot <clears throat> folytat, hogy válaszolni tudjon ezekre a kérdésekre. Tehát, hogy az euró vinyettának a hasznosságával kapcsolatban. És amint ez véget ért, és a válaszok megszülettek, <clears throat> akkor a tanácsban visszatérünk erre a tematikára. Azt hiszem fontos az, hogy az Eurovinyettával kapcsolatban egy általános válasz azért megszülessen, és és hogy ennek függvényében egy nagyon hatékony közúti közlekedési rendszer alakuljon ki. De ehhez kapacitás, illetve vasúti kapacitásra van szükség, amely, át, amely tehermentesíteni tudja az utakat. Persze ezt együttesen kell megvitatnunk. Milyen céljaink vannak, milyen eszközeink vannak a tekintetben, hogy hatékonyabb közlekedéssel a klíma kihívásoknak is eleget tudjunk tenni. Tehát Krémer úrra utalnék itt, ugye, hogy a kopenhágai egyezmény alapján léphetünk tovább. Ugye ők a, a transport szektor 30%-os felelősséggel eh, viseltetik e tekintetben, és az az én ambícióm, hogy ebben a fényben lépjünk tovább, kohéziót kell teremteni a, a autóforgalom, a közúti forgalom, a terminálok terhelése között, tehát ez teheti csak a közúti közlekedésünket hatékonyabbá. Szeretném megválaszolni a úgynevezett közúti szörnyetegek, a hatalmas kamionokra vonatkozó kérdést. Nálunk is megjelentek ezek. Ezekre a hosszú járművekre külön kezdeményezések születnek, de felkérem önöket is, hogy nézzék meg közelről ezeket a országúti szörnyetegeket, és nézzék meg, hogy milyen környezetvédelmi hatása lesz annak, hogyha kiiktatjuk őket az utakról. Nos, itt van egy nemzeti szintű folyamat, Tehát nemzeti ország tagországi szinten is kell folytatni ezeket az erőfeszítéseket, amiket Szila úr elmondott a balti stratégiával kapcsolatban. Nos, ez teljesen egybevág a mi elképzelésünkkel. A balti tengeri stratégiához tartozik az, hogy, hogy hatékonyabb legyen az árufuvarozás, ez a stratégia egyik fontos eleme, és természetesen tisztább kelet-nyugati folyosókban gondolkozunk, hogy, ko, hogy nagyobb kohézió álljon be a, egyrészt EU-n belüli, illetve a kelet-nyugati irányú fuvarozásban. Ami Kolecsi úr kérdését illeti a Cézárral kapcsolatban. Nos, monitorozzuk ennek a haladását, fejlődését, tehát a Cézár projektről van szó, és i den här akten eh, direkt. Vad det gäller Tehát a CESAR Project eh, előmeneteléről eh, van szó. Most térjünk át ugye a repülés területére és ennek a klímaváltozásra gyakorolt hatására. Ugye az úgynevezett zöld leszállás, illetve a, a sikló repülést illeti, amely egynek egyébként környezetvédelmi ö, hatása is van. Most az általánosságban is propagálni kell a szeszáron keresztül, ami a az EU és az USA kapcsolatát illeti. Nos, októberben várhatók új lépések az USA-val való kapcsolatainkban. Ami pedig a belvízi hajózást illeti, a cseh elnökség kezdett el ezzel foglalkozni, és ez folytatódik, átnyúlik a svéd elnökségi ciklusra is, de pillanatnyilag ezzel most nincs mit foglalkoznunk, azt kivéve, hogy természetesen az utas jogok a belvízi hajózás keretében is fontos témát képviselnek. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm. Köszönöm, hogyha tartani akarjuk az ütemtervünket, akkor kérem a képviselő hölgyeket és urakat, hogy két percre szorítkozzanak felszólalásaikban, és legyen a miniszter asszonynak is öt perce arra, hogy reagáljon. Tiverák asszony először két percben. Nagyon köszönöm, elnök úr és köszönöm a miniszterasszonynak is, hogy eljött a körünkbe, és bemutatta a svéd elnökség programját. Három kérdésem volna a közlekedéssel kapcsolatosan. Először is a légi közlekedés biztonságának finanszírozásával kapcsolatosan. Úgy gondoljuk, hogy a finanszírozás nem kifejezetten csak a az utasokra hárítandó, hanem a vállalkozásoknak is fog, ö, vállalniuk kell ebből egy részt. Második kérdésem a közlekedés biztonságra vonatkozólag. Az elmúlt hónapokban voltak tragikus légi balesetek, ezért a bizottság az őszi időszakban egy vizsgálatot indít a bizottság ezt prioritásként kezeli -e? Harmadik kérdésem az irányelvvel kapcsolatos, amely az ets sel foglalkozik. Az egyik elképzelés az, hogy egy olyan rendszer legyen ez, amely minden cégre vonatkozik, amelyek Európába szállítanak, azért, hogy ne torzuljon a verseny, a kopenhágai konferencia decemberben kerül sorra. Az EU javasolja-e majd, hogy a légi közlekedés és légi szállítás is a vita téma legyen, és hogy a felelősségeket, a feladatokat megosszák a légitársaságok, ne csak az európai légitársaságoknak kelljen minden erőfeszítést megtenniük. Ajánl a Sender asszony két perc, hogyha megkérhetem. Igen, köszönöm szépen. Már ahogyan a kollégám is elmondta, a biztonsággal kapcsolatosan szeretnék kérdezni. Itt vagyok, miniszterasszony, csak hogy lásson. Tudom, hogy eh, egy kicsit nehéz megtalálni minket. ahogyan a jelentésben is olvasható, amely a határokon átnyúló büntetésekre vonatkozik. Vannak bizonyos akadályok a jog alappal kapcsolatosan. Kérdezem, hogy mi a tervük ezzel összefüggésben, hiszen a beszédéből az derült ki, hogy fontosnak tartja a közlekedésbiztonságot, de nem vagyunk igazán hitelesek, hogyha sokszor beszélünk az áldozatokról, a sebességkorlátozásról, minden hasonlóról, és amikor oda érkezünk, hogy valamiféle jogszabályt alkossunk, például a büntetések szempontjából, akkor kiderül, hogy az ön országa például az, amelyik a legtöbb akadályt felállítja. Nem tudom, hogy el lehet-e tekinteni ezektől az akadályoktól. Aztán beszélhetünk a városi közlekedésről, a mobilitásról is, a választások során is kiderült, hogy a választók napi problémáival kevesebbet foglalkozunk. Nagyon sok példát mondhatunk erre, Stockholm például nagyon jó példa erre, fenntarthatóság, egyetértek, Elkádráló úr is említette az euróvinyetta kérdését, különösen ilyen válságidőszakban, amelyben most élünk. Körültekintően kell eljárnunk, és meg kell győződnünk a költségvonatkozásokról, különösen olyan országokban, mint például Spanyolországban, ahol ö, nagyon nehéz a, a különböző modalitások közötti váltás. Aztán a finanszírozás, a határokon átnyúló hálózatok finanszírozása, a parlament is támogatja a helyrehozási tervben, illetve a felendítési tervben azt, hogy ezek a költségvetési sorok megszülessenek. Kérdezem a svéd elnökséget, hogy támogatja -e ezt az erőfeszítést. logisztikai hatékonyságról is beszélhetünk, hiszen már a környezeti hatékonyságról beszéltünk, de a logisztikai megoldások is érdekesek, vagyis hogy áthelyezzük egy kicsit a logisztikát a közutakról a vasutak felé. Tudniuk kell az állampolgároknak, hogy hogyan érkeznek el az áruk hozzájuk, és hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a logisztikát. Nagyon fontos volna ez. Köszönöm szépen. Köszönöm. Következő Kundusákos úr. Nagyon köszönöm, elnök úr. Köszönöm, miniszter asszony És nagyon sok sikert kívánok a vállalásaihoz, munkájához, és remélem, hogy együtt tudunk működni. A szakbizottság és ön között megfelelő együttműködés lesz. Én szeretném, hogyha ambiciózusabb programot látnék viszont, de tudom, hogy milyen nehézségekkel kell szembenéznie. Hallottam, hogy fontosnak tartja a légiközlekedés kérdéseit, ennek örülök, de attól tartok, hogy kötelességem megosztani önnel a következő gondolatot. Mégpedig azt, hogy nagyon sajnálatos incidens történt augusztus 31-én az Olympic Airlines járata, a 980-as számú járat, amely a görög légtérben repült. Az ablakból ezen a járaton látható volt egy F-16-os. A török légierő F-16-os a 30 méterről. Ez nem egy elszigetelt incidens, hanem rendszeresen megtörténik. Törökország egy Európai Uniós tagságra jelölt ország ilyen gyakorlattal él. Sokszor követnek járatokat ilyen módon az aténi régióban ez nem csak politikai kérdés, hanem van en, vannak biztonsági vonatkozásai is. A biztonság az Európai Unió egyik legfontosabb aggodalma kérdésköre. A bizottság és a parlament is sokat foglalkozik ezzel, és a mi szakbizottságunk is. Miniszterasszony, ezért vetettem fel ezt a kérdést. Remélem, hogy a török tárgyaló partnerével említést tud tenni, vagy megoldást találnak erre a problémára. Az Európai Bizottság is képviselteti magát körünkben ma, és remélem, hogy ők is figyelemmel hallgatják észrevételemet, sőt, remélem, hogy a jegyzőkönyvben is megjelenik ez majd. Köszönöm, elnök úr. Miniszterasszony, egy konkrét kérdésről szeretnék beszélni, és a reagálását kérném. Ez pedig a vezetési tilalom harmonizálásának a kérdése Európában. Hogy arról van szó, hogy jobb legyen a környezeti teljesítmény, és egységesítsük a közlekedési piacot, azt látjuk, hogy Európában összevisszaság uralkodik a teherautókra vonatkozó tilalmak, utasználati tilalmak tekintetében. Ennek az a következménye, hogy nagyon sok szükségtelen kilométert tesznek meg a kamionok, és ez plusz környezetterhelést okoz. Ezért azt javaslom, hogy egy plusz impulzust adjanak ennek a kérdésnek, foglalkozzanak ezzel. Németország egyébként vasárnap nem engedi a kamionokat az utakra, és Németország a legfontosabb ország, itt a legtöbb kilométert észak-dél-kelet-nyugat viszonylatában Németországon keresztül teszik meg a kamionok, kamionok, tehát a Németország álláspontja, hogy vasárnap nem engedik az utakra a kamionokat, talán kiinduló pontja lehet a korlátozásnak. Vasárnap legyen szünetnap, szünnap, és akkor talán még templomba is elmehetnek a kamionsofőrök. Ezt szeretném, hogyha felkarolnák ezt a javaslatot. És visszatérnék egy megjegyzésre, amit a, az Eurógya vinyetával kapcsolatot mondott. Ennek a célja az volt, hogy a vasútra tereljük a forgalom minden nagyobb részét és szeretném ezt még kiegészíteni azzal, hogy a belvízi hajózást is ugyanígy előtere, előtérbe kell helyeznünk, tehát az Eurovinyetával próbáljuk meg vasútra és a folyókra terelni a forgalom egy részét. Köszönöm szépen Torstenson miniszter asszonynak az elmondottakat. Itt vagyok, itt ülök. Egy szerintem ambiciózus ez a program, a siker szempontjából nem az számít, hogy eh, hány jogszabály születik meg, hanem ezeknek a minősége számít, jó úton halad és támogatni fogjuk. Két dologról szeretnék szólni. Szeretném, hogyha támogatna az ikon, az elektronikus vészhívó rendszer elterjesztését, és eh, kis nyomásról még szükségünk, hogy ez eh, végül is megvalósuljon és végül a szakbizottságunk ugye közlekedési és idegenforgalmi bizottság, és úgy gondolom, hogy az idegenforgalom egy nagyon jó eszköz arra, hogy európai identitást alakítsunk ki. Kérném, hogy ehhez adjon nekünk támogatást. Igen, ez Pascal úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr és miniszter asszony, köszönöm, hogy jelen van, és köszönöm a beszédét. A beszéde nagyon érdekes volt, és politikai szempontból támadhatatlan, de ha mm, kicsit minősíthetem, egy kicsit általános volt. Végső soron az elnökségek rendszerében sokszor látjuk ezt. A svéd elnökség, rövid elnökség, és a, nem sokára átadja a stafétát a következő elnökségnek egyetértek a céljaival, és természetesen minden együtt kell, egyet kell értenünk, hiszen olyan érveket fogalmazott meg, de meg kell állapítanunk, hogy a tanácsban például az euróvinyátával kapcsolatosan véleménykülönbségek vannak a parlamenten belül is egyébként. Ezért nem csak a jövőről kellene nagy megállapításokat tenni, hiszen jelen vannak a nehézségek. Spanyolországnak ismeretes az álláspontja, sok gondunk van ezzel a témával kapcsolatosan. Itt van például a korábbi fejlesztési miniszterünk, tudja, hogy miről beszélek. Alkalmazni kell azokat az eszközöket, amelyeket már kifejlesztettünk, nem kell mindig újat kitalálni. Feltennék egy kérdést milyen mértékben gondolkodik a svéd elnökség arról, hogy intézkedéseket kell tenni a belső közlekedés szempontjából, és milyen fellépéseket képzel el együttesen a spanyol elnökséggel. Szeretném, hogyha tudnám minél szélesebb körben, hogy milyen terveik vannak a spanyol elnökséggel való együttműködése. Nagyon Pozitív dolognak tűnik, hogy a svéd elnökség egy effektív programot akar megvalósítani, és nagyon fontos lenne, hogy a TEN szállítási közlekedési hálózata kapcsolatosan mit, milyen terveik vannak, és mit akarnak tenni a határon át nyúló problémákkal kapcsolatosan, hiszen nagyon nagy problémákat jelentenek ezek a nehézségek. Köszönöm szépen a belső piacon, és köszönöm szépen. Alvarez, Alvarez asszony. Gracias. Köszönöm elnök úr, és köszönöm miniszter asszony, hogy megjelent nálunk. Nagyon érdekes volt az egyik vonatkozása a beszédének, ahogyan a kollégám is már említette, én korábban miniszteri posztot töltöttem be, és akkor volt egy jelentős légi közlekedési baleset a Barajas repülőtéren, és azóta, és azóta volt egy másik hasonló helyzet is, és ennek nyomán módosították az irányelvet, a vonatkozó irányelvet, a balesetekkel kapcsolatos tájékoztatásról. És a legfontosabb eh, vonatkozása ennek az volt, hogy milyen következtetéseket vontunk le a vizsgálatokból. Ezért szeretném elmondani, hogy van egy előzetes jelentés, egy a spanyol kivizsgáló bizottság részéről, amely bizonyos ajánlásokat is megfogalmaz az Európai Ügynökség számára, az amerikai ügynökség számára, és kérném a támogatását, hogy ezek az ajánlások a valóságban is megvalósuljanak. és az is nagyon fontos, hogy a végiközlekedési hatóság és a rendelkezésünkre álljon, hogy ezt az információt terjeszteni tudjuk. Ez az intézkedés nem magát a balesetet, vagy a baleset előfordulását befolyásolja, de nagyon lényeges aztán a tájékoztatás, és a mi esetünkben 8 óra volt arra rendelkezésünkre, hogy kik utaztak a repülőgépen, és értesítettük a családokat, hogy a repülési hatósággal vegyék fel a kapcsolatot, ne pedig a légitársasággal, hiszen többet tud nekik mondani. Aztán kérem a támogatását arra, hogy a fekete listával kapcsolatosan előrelépést tudjunk tenni, ezen a témán már régen dolgozunk, de gondolom, hogy ez külön érdekes annak érdekében, hogy a jövőben elkerülhessük a súlyos baleseteket. Köszönöm szépen. Lichtenberger asszony végül. Igen, köszönöm szépen. Csak néhány észrevételem volna. Az volt a szándékom, hogy feltegyem önnek azt a kérdést, hogy van-e szándéka tenni valamit az utasjogokkal kapcsolatosan, már ami az olyan eseményeket illeti, mint például az Air Berlin, vagy egy másik légibemutató, illetve egy másik, a Sky Europe-ra gondoltam, egy légitársaságra, tehát az ügyfelek gyakorlatilag elvesztek az éterben, semmiféle lehetőségük nincsen arra, hogy érvényesítsék a kártérítési igényeiket. Aztán a Gigaline-rel kapcsolatosan igazából nem gondolom, hogy ez egy nagyon konszenzusos álláspont, amelyet ön kifejtett. Úgy gondolom, hogy mindent meg kell tennünk, am, olyasmiket, amiket a Trend szakbizottság is biztatta a bizottságot, vagyis, hogy határozzuk meg a tagállamok számára azt a szociális és gazdasági költséget, ami erre vonatkozik. Ez a kérdésem, ezzel kapcsolatosan terveznek-e valamit? Aztán a kérésem válaszolna-e arra a kérdésre, ami az Alpi, Alpesi konvencióra vonatkozik, illetve az Euróvinyettára. Úgy gondolom, hogy amit ön javasolt, vagyis hogy legyen még 15 hatástanulmány, ez csak késleteti a végrehajtást. Volt egy, egyszerűen csak politikai döntésre van szükség. Ami pedig a közlekedési sávokra vonatkozó harmonizációt illeti, egy minimumra szükség lesz, de nem harmonizációra, és minden további sávot törölni kellene, mint például az éjszakai sávok, vagy pedig az idegenforgalmi főszezonban, tehát én egy minimumra, nem egy maximumra gondolok. Köszönöm. Miniszter asszony, tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdést kaptam, lehet, hogy egy kicsit hosszadalmasan fogok válaszolni, de majd meglátjuk. Kezdeném azzal a kérdéssel, ami a légi közlekedés biztonságára vonatkozik és természetesen ezzel kapcsolatosan megkezdjük az elnökségünk során a tárgyalásokat, mint már említettem a bevezetőmben is. És ennek részeként úgy gondoljuk, hogy ez azt is jelenti, hogy a javaslatnak időben el kell készülnie, hogy valóban tudjunk róla tárgyalni. Ez egyébként kapcsolódik a harmonizációhoz is, vagyis a javaslatok harmonizációjához, illetve az eljárások harmonizációjához kapcsolódik ez a, a légiközlekedési balesetek kivizsgálásához is. Aztán általánosságban a légiközlekedés kérdéseire nézve, illetve a kibocsátás kereskedelmi jogokra. Eldöntöttük, hogy egy ilyen kereskedelmi rendszert vezetünk be a légiközlekedéssel kapcsolatos kibocsátásokra nézve. A globális egyeztetésben gazdasági eszközöket használni fogunk, ahogyan az Európai Unió eddig is eljárt. Ennek az a célja, hogy remélhetőleg globális szinteket fogunk tudni megállapítani. Természetesen azt az eljárást fogjuk a továbbiakban is használni, amelyet az EU eddig is használt. Most, ami a határokon átnyúló közlekedési elkövetési módokat illeti, bűncselekményeket és szabálysértéseket. Mint már említettem, nagyon sok vita folyik a jogalappal kapcsolatosan. Természetesen ezt tiszteletben kell tartanunk, de ahogyan ezt már korábban is kifejtettem, amikor a Lisszaboni szerződés életbe lép, ha életbe lép, akkor megoldást nyújt majd erre. Minden esetre még egyszer hangsúlyoznám, hogy ami a közlekedés biztonságot illeti, illetve a céljainkat, ebben nincsen közöttünk véleménykülönbség, de a jogi alappal, a vonatkozó pillérrel kapcsolatosan vannak véleménykülönbségeink. Remélem, hogy a Lisszaboni szerződés mindezt megoldja. Aztán volt egy kérdés, azt hiszem Ajala asszony tette fel, a határokon átnyúló hálózatokról, a TEN hálózatról. Egyértelmű prioritás ez a svéd elnökség számára, vagyis hogy jó logisztikai megoldásokkal amelyek megfelelnek az üzleti követelményeknek is, hatékonyak és nem túl költségesek. Ezekkel csökkenteni lehessen a széndiokszid kibocsátását. Ez egyébként része a TEN projektnek is, amely most folyamatban van. A svéd elnökség során konferenciát rendezünk amelynek témája a TEN-T projekt és a határokon átnyúló közlekedés. Ajala asszony szólt egy svéd cégről is. Hangsúlyozna, mennyire lényeges az, hogy bevonjuk az üzleti szereplőket, a kereskedelmi, ipari szereplőket abba az erő feszítésünkbe, hogy a lehető legkevésbé költséges és a lehető legkevesebb kibocsátással járó közlekedési módszereket alkalmazzuk. Figyelembe kell venni azt is, hogy milyen munka folyik jelenleg. Én ezt kedvezőnek tartom. A svéd elnökség a jövőre nézve bizonyos alapelveket el is fogadott, és az eddigiekben elsősorban arra összpontosítottuk, hogy bevonjuk az üzleti szereplőket az elemzésekbe. Ezek az elemzések szolgáltatják majd a további vitáink alapját. Kracávkosz úr. Ő is a biztonságról szólt, az utasok biztonságáról és hangsúlyoznám még egyszer, hogy természetesen nagyon lényegesnek tartjuk, hogy létrejöjjenek a megfelelő feltételei ennek, és megpróbálok mindent megtenni annak érdekében, hogy előre mozduljon ez az ügy, és az utasjogokkal kapcsolatosan is megállapodásra jussunk. Már csak azért is, mert lényegesnek tartjuk, hogy a hozzáférés javuljon, illetve a mobilitás javuljon mindenki számára. Válder úr, Arról kérdezett, hogy a közlekedési sávok harmonizálására sor kerül-e. Ezt persze nemzeti szinten kell eldönteni. Mint már említettük, vannak regionális különbségek is, mint például a torlódásokban fizetendő díjak, különböző díjakról beszélünk, illetve adókról. Ez mind a nemzeti hatóságokra tartozik. Nagyon örülök, hogy önök is fontosnak tartják ezt a kérdéskört, és azt is, hogy hangsúlyozzuk inkább a minőséget, mint a mennyiséget. ITS, intelligens közlekedési rendszerek természetesen ezek is fontos részei munkánknak, hogy jobb feltételeket teremtsünk egy ökológiailag is hatékony gazdaság kialakítása számára. Természetesen szeretnénk a modern technológiát is felhasználni, ez része ennek a csomagnak. Volt egy kérdés Mr. Louis de Pasqua úr tette ezt fel, azzal kapcsolatosan, hogy hogyan működünk együtt más országokkal. Ezzel összefüggésben szeretném hangsúlyozni, hogy a svéd elnökség 18 hónapos programban gondolkodik. Együttműködtünk Franciaországgal, a Cseh köztársasággal is. Egyfajta folyamatosságot szeretnénk biztosítani, és ez azért is volna jó, mert ilyenkor könnyebben tudunk együttműködni a parlamenttel is. Ez nekem fontos cél célom. És ez mindez azt is jelenti, hogy nagyon sok kezdeményezésünk amelyeket az elnökség során indítunk, ezek előremutató kezdeményezések, természetesen ezeket a következő elnökség, a spanyol soros elnökség fogja továbbvinni. Velük szoros együttműködésben dolgozunk együtt, és az a szándékunk, hogy folyamatos párbeszédet tartsunk fenn a spanyol elnökséggel. Elnök úr, nagyon elnézését kell, hogy kérjem, Tudom, hogy kezdve kifutni a rám szánt időből. Álvarez asszony feltett egy kérdést a balesetekkel kapcsolatosan. Természetesen nagyon sajnálatosnak tartom azt a tragikus balesetet, amely az ön által említett időszakban történt. Dolgozunk a légiközlekedési balesetek kivizsgálásán, és a tervünk az, hogy további munkát fejtünk ki ezzel kapcsolatosan. Elnök úr, úgy vélem, többé-kevésbé eltekintettem a feltett kérdéseket. Igen, volt egy kérdés a városi közlekedéssel kapcsolatosan. A bizottság is kifejtette, hogy készítenek egy közleményt ezzel kapcsolatosan, őszre ígérték, várjuk nagyon, és ez alapján döntjük el, hogy hogyan tudunk tovább lépni a városi közlekedéssel kapcsolatos javaslatok kapcsán. Természetesen erre is szeretnék kitérni. Már a korábban is említettem, a tagállamokban folyó munka mindenképpen zajlik, és köszönjük a résztvevő tagállamoknak, akik ennek az egyezménynek a megvalósításában részt vesznek. Köszönöm szépen, miniszter asszony! amit itt ma előttünk elmondott. Köszönjük azt, hogy megválaszolta a képviselők kérdéseit. Örömmel várom, hogy majd ismét találkozunk önnel néhány hét múlva, gyönyörű Stockholmban, és addig is még egyszer köszönöm, hogy ma eljött hozzánk, nagyon hálásak vagyunk önnek. Örömmel fogunk együtt dolgozni önnel a svéd elnökség még hátralévő hónapjaiban. Köszönöm. Colleagues, five minutes and then we will... Öt perc szünet, kedves kollégák!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 Kollégák, másodszor kérek mindenkit nagyon udvariasan, hogy foglaljon helyet. A harmadik kérés már nem lesz olyan udvarias, mint az első kettő volt. Mr. Kolicek. Okay, I'm going to start. If people want... Kezdjük, ha valaki kinn akarnak kvaterkázni, azt a termen kívül tegyék meg, kérem. Itt rendkívül fontos ez a tőlem jobbra levő kis folyosót hagyjuk szabadon, hogy a bizottság képviselői be tudjanak jönni. Következő napi rendi pontunk eszmecsere az Európai Repülős, Repülésbiztonsági Ügynökség, az EASA igazgatójával, Gudu úrral, aki már itt ül mellettem. Röviden bevezetném, felvezetném ezt a pontot. Gudu úr, Szeretnénk eh, majd meghallgatni a következő néhány hónapban az összes végrehajtó ügynökség képviselőjét, már az EMSZ-tól is majd érkezik valaki. Tehát ön az élcsapatban van az első között. Először és legfontosabb, eh, hogy a repüléssel, az éggel, az égbolttal foglalkozzunk. Talán ő is tudja, elég sok az új képviselő, akik talán még nem nincsenek teljesen tisztában azzal, hogy az ügynökségeknek, így az elzának mi a dolga. 15 percet szántunk önnek, jó lenne, ha ezt betartaná, és utána meghallgatjuk majd a képviselők kérdéseit, észrevételeit. Köszönöm, hogy eljött ma ide délelőtt. Gudúr, öné a szó. Talán előre ülhetne Gudúr. Igen, hát van még hely, sokkal jobb lenne elnök úr, mondja egy képviselő, hogyha ide felülne az asztalhoz, Gudúr. Olyan jó képű Gudúr, hogy a hölgy szeretné önt látni. One of the reasons why Mr. Goody was down there was because we'd had this... Itt volt a svéd elnökség, és az előbb, most pedig ugyancsak Gudúrat szeretnénk itt fent látni. Mindenkinek van vize, mindenki elégedett itt az asztalnál, akkor kezdje, uram! Köszönöm, elnök úr! Köszönöm, hogy meghívtak. Köszönöm azt is, hogy itt ülhetek a pulpituson, a nagy asztalnál. Képviselő, hölgyek és urak, mindig nagy öröm és megtiszteltetés, hogyha meghívnak eh, ide ebbe a szakbizottságba. Ezt köszönöm még egyszer. Látok néhány ismert arcot, tehát vannak új képviselők is, akiket nem ismerek, akikkel még nem volt alkalmam találkozni, és akik talán még nem tudják, nem tudnak sokat az ügynökség munkájáról. Köszönöm a közlekedési szakbizottság az ügynökségnek nyújtott támogatását, köszönöm az érdeklődésüket, amit tanúsítanak a munkánk iránt. A légi közlekedés biztonságát szeretnénk valamennyien erősíteni. Az előadásomban aktuális kérdésekkel szeretnék foglalkozni, amelyek különösen érdekesek lehetnek a parlament számára, és amelyekkel kapcsolatban a parlamentnek is fontos szerepe lehet. Először röviden szeretnék beszélni az ügynökség rendelkezésre álló forrásokról, a munkatársak számáról, Hát, források nélkül persze semmi nem megy. Nos, hányan dolgoznak nálunk az ügynökségnél? Körönben van a székhelye az ügynökségnek, és mintegy 500 munkatársunk van, szinte valamennyi tagállamból. És a munkatársak túlnomó többsége, ha tározott idei szerződéssel dolgozik nálunk. 2010-ig eh, arra számítok, hogy 2010-ben már 600 munkatársunk lesz, azaz arra számítunk, hogy eh, létszámbővülés lesz az ügynökségnél. Nagyon fontos, eh, hogy két külföldi képviseletünk is van, az egyik az Egyesült Államokban, Washingtonban, másik pedig Pekingben. Ők fogják képviselni az ügynökségünket ezekben az országokban, a világ legfontosabb régióiban szeretnénk jelen lenni. Néhány szót a költségvetésünkről. 2009-ben 125 millió euró a teljes költségvetésünk, és ez valószínűleg nőni fog 2010-ben. Háromnegyede a költségvetésünknek a díjakból származik, amelyet vállalatok fizetnek be nekünk, egy negyede pedig közösségi eh, forrásból. Szeretném megismételni, amit már korábban is elmondtam. Szerintünk elég eh, pénz áll rendelkezésre a feladataink ellátásához jelenleg, de azt is tudjuk, hogy bővülnek az ügynökség feladatai. Ezért később és hosszabb távon gondoskodni kell arról, hogy megkapja a feladatok ellátásához szükséges forrásokat az ügynökség, és el tudja látni az összes feladatát. Ami a feladatainkat, hatásköreinket illeti, a első kiterjesztés, hatáskör kiterjesztés révén a pilóta engedélyek, a e, harmadik országbeli operátorokat, ECO-k engedélyezése is hozzánk e, tartozik. Emellett e, elmondhatom, hogy az ehhez a munkához szükséges előkészületeket már elvégeztük, és az EU OPS-okkal kapcsolatban, ahol már létezik közösségi jogszabály, megpróbáljuk a lehető mértékben minimalizálni ennek az érintetekre gyakorolt hatását. A repülési idő korlátozásokról is szeretnék röviden eh, szólni. Egy eh, tudományos vizsgálat, tanulmány készült a repülési idő korlátozásokról, és ez a pilotok részéről, a légitársaságok részéről nagyon kemény reakciókat váltott ki. Tajani biztosig is elment néhány légitársaság a panaszaival. Szeretnénk eh, a következő javaslatainkba beépíteni ennek a tanulmánynak a megállapításait, az eredményeit. Ezzel párhuzamosan dolgozzunk eh, a fáradtságból adódó kockázatok kezelésével foglalkozó rendszerekkel. Ezek a globális eh, biztonságkezelési rendszerek részét alkotják, és az ICAO, valamint az amerikai FAA kiemelten foglalkoznak a fáradtságból adódó kockázattal, ezt ugyanis be kell vonni az egész kockázatkezelési rendszerbe. Röviden a magánrepülőkről. Ezt most már Európában elismertük, és szeretnénk tovább is megkönnyíteni az ilyen kis magánrepülők működését, az engedélyezést, természetesen anélkül, hogy a biztonságnak engedményeket tennénk. Ide tartozik a European Light Aircraft, az ELA koncepciója, az eh, egy eh, példa erre a kezdeményezésre, és eh, a szabadidős pilóta engedélyezés, a European Leisure Pilot License egy másik eh, projekt. A hatáskörök második kiterjesztésére áttérve a következő hetekben kerül majd erre sor. Itt arról van szó, hogy a légi közlekedés irányítását, a repülő terek eh, irányítását, eh, ahol már megindultak az előkészületek, az Eurocontrol együtt működve végezzük tovább. Azonban igen szűk idő áll rendelkezésünkre. Az első és a második bővítés együttvéve ö, kell ezt megvalósítanunk, csak akkor tudjuk a feladatainkat jól ellátni, és ebben számítok az önök ö, segítségére is, amikor az erre szánandó forrásokról eh, lesz majd vita. Most pedig eh, több aktuális kérdésre szeretnék áttérni. Először is a gyermekvédelmi rendszerekre, illetve eszközökre szeretnék kitérni. Tudom, ez eh, önök mint szülők is nagyon odafigyelnek erre a kérdéskörre, és az alábbi konklúziókról számolok be. Nincs semmi, nincs közös ö, hát ö, standard a gyermekvédelmi eszközöknek ö, a használatára, hanem ez az adott állam mm, törvénykezésére van biztosítva. Nagyon sok országban használnak egy plusz úgynevezett másodlagos biztonsági övet, és ezzel semmilyen gond nincs. Statisztikailag nagyon kevés olyan példát találtunk, ahol ez a plusz biztonsági öv valamilyen problémát is okozott volna a gyerekek számára. Tehát nyilvánvaló, hogy lépni kell az ügynökségnek, és amennyiben a szülők így akarják, meg kell engedni a gyereknek, hogy különleges ülésekben utazzon. Ez repülenként egy ilyen ülést jelent. Hmm és szeretnénk, hogyha az ipar új minősíthető ilyen eszközöket gyártanak le, és de nagyon világosá kell tenni az EU törvényhozóinak azt, hogy milyen kritériumokat kell teljesíteni egy ilyen újfajta gyerekülésnek. Harmadsorban a nemzetközi partnerekkel is felveszik a kapcsolatos a FAA-val, illetve az ICAO-val, hogy hogyan lehetne globális szinten javítani a gyermekek védelmét. Persze bármikor is tudnánk restriktívebb eh, hozzáállással eh, hát mint egy mm, arra ösztökélni a légitársaságokat, hogy köz, működjenek közre e, velünk. Na most, ami az AF447-es balesetét, tragikus balesetét illeti, ugye e, június 1-én, nos, eddig nem sikerült e, megállapítani a, ennek az okát, és a ezt nagyon világosan nyilvánossá tette a vizsgál, francia vizsgáló hatóság vezetője, és az együttműködés a francia hatóságokkal nagyon jó volt, de a saját elővigyázatossági döntéseinket is meghoztuk az ügynökség részéről. Június 9-én egy információs bulletint adtunk ki, amely működtetési ajánlásokat tartalmaz. Egy nagyon részletes technikai elemzés folyik a pitoncsövekkel kapcsolatban, amelyel esetleg baj lehetett, és már egy úgy nevezett biztonsági előírást tettünk közzé, amelyel így általánosságban is növelni kívánjuk a, <clears throat> a biztonság szintjét. Nem volna méltányos, hogy most bárkit nyilvánosan kritizálnánk, és éppen ezért a lobbikat, illetve a, nem engedjük meg a lobbiknak, vagy pedig a médiának, hogy, hogy mm, hát valamilyen ártatlan bárányt most befeketítsen, csak annyit akarunk tudatosítani, hogy olyan új szabályokat akarunk bevezetni, amelyek garantáltan emelik a közlekedés biztonságot. Nézzük meg, hogy a mi elemzésünk tulajdonképpen milyen ö, helyzetet tudunk leírni a saját elemzésünk nyomán. Nos, az a jó hír, hogy továbbra is csökkenő tendenciát mutatott az elmúlt tíz évben a halálos balesetek száma, és Európa az egyik, a világ egyik legbiztonságosabb helye, de azonban ez nem elég, még Észak-Amerika mögött vagyunk, és ugye a, ezek az egy-két éven belüli újabb balesetek azt bizonyítják, hogy elkezdtünk rossz irányba menni, a kereskedelmi légi szállítás biztonságát tehát az európai jogalkotás szintjén is biztonságosabbá kell tenni. Ez, amit két probléma van. Az egyik, hogy, a, hogy nem hajtják végre mindenütt Európában a vonatkozó rendelkezéseket, másodszorban pedig a, az ügynökségnek ö, hogy úgy mondja, meg kellene erősödni a státuszában, tehát a nemzeti hatóságokkal együtt kell működni az ügynökségnek, hogy minél hamarabb és minél alaposabb a módon tegyenek jelentést a különféle balesetekről. Ez egy és ezen kívül javítani kell a pilóta képzést, illetve a, kabin személyzet képzések is. Nagyon fontos a humán elem javítása tehát. Személyesen úgy gondolom, hogy a, a, a képzés nagyon fontos, az FAA egyébként ugyanezt a nézetet vallja, és éppen ezért egy nagy konferenciát rendezünk november 24-ben Kölnben a pilótaképzésről, ahol az új, ezek az új kezdeményezések majd elhangzanak. És az összes érdekelt fél ott lesz. Ezen felül, ugye az iparággal együttműködve, egy adhok szakértői csoportot hoztunk létre, ezt az Ecast, a helikopter eh, balesetekkel foglalkozó, ehas illetve az egas neveket viselik ezeket a speciális eh, bizottságoknak ezek tehát a nevei. Azt gondolom, hogy ezek az kezdeményezések egy, eh, előrevetítenek egy általánosabb átfogó biztonsági stratégiát. Hat év után az EASA-nak e proaktív szerepet kell vállalnia, tehát egy jövőbe látó néző stratégiát kell követnünk, és ehhez cselekvési tervekre van szükség. Biztos vagyok, hogy van Európában elég tudás és, mm, és forrás is, hogy Európát biztonság, a világ legbiztonságosabb régiójává varázsoljuk, és ehhez természetesen az EU-s egy Európai Bizottság, illetve Európai Uniós indítatású úgynevezett Európai Repülési Biztonsági Programot kell kidolgozni. Ehhez az ICAO úgynevezett állami biztonsági programja is szükségeltetik. Tehát ez egy, egy rendszerben kell gondolkoznunk, ahol minden partner megteszi a magáét, tehát az iparág, a nemzeti hatóságok és a, a tagállamok megtesz, megtegyék a magukét, ehhez egy ügyvezető csoportra van ö, szükség, ezt kell felállítani a közeljövőben, tehát, eh, hölgyeim és uraim, elmondtam, hogy a ügynökségnek mik a jelenlegi és jövőbeni prioritásai. Persze nem tudtam mindent érinteni. Örömmel várom az elkövetkezendő öt év vitáit, megbeszéléseik, és eh, örömmel eh, találkozom önökkel Kölnben novemberben. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük, Gudu úr! ezt a bevezetést, és biztos vagyok abban, hogy a tagok érdekes kérdéseket, megjegyzéseket fognak tenni. Először is Gros úr kér szót az EPP nevében. Igen, köszönöm szépen az expozéját és az információkat. És én is remélem, hogy ahogy a múltban, a jövőben is rendszeresen fogunk, fogjuk Önt látni Brüsszelben vagy Kölnben. Úgy gondolom, hogy a Trump egyik feladata ként ö, ö, látogatásokat tudunk tenni a önök ügynökségénél. Mivel ez egy információs találkozás, csak három dologra koncentrálni kell. Először is a költségvetése. Azt hallottuk, eh, ugye ne felejtkezzen, hogy ma szavaztunk a büdzséről, tehát hogy eh, hasznos lenne, hogyha hallanánk egy kicsit többet, hogy amik Különösen azért, mert azt mondta ön, amit ritkán hallunk, hogy elegendő forrás már rendel kezésére. Azonban itt meg kell különböztetnünk az administratív és a működtetési forrásokat. Erről szeretnék hallani, erről a megoszlásról. És így akkor eloszlathatnánk esetleges téveszméget is. A másik a kérdéskör a képzés és ön megerő, illetve ő elmondta, hogy ami a Air France tragédiát illeti, ez nem feltétlenül ö, mondjuk a képzés hiányára vezethető vissza, de köz, utána viszont azt mondta, hogy mégiscsak javítani kellene a, a képzésen. Na most az a kérdésem, hogy ez egy kezdeti képzés, előképzés, vagy pedig munkahelyi képzésre gondolsz. Ami pedig a biztonság kérdését élni a parlament mindig is a biztonság emellett kardoskodott, de a kérdésem az, hogy mi hat ellene? Miért nincs elég elegendő biztonság? Talán nincs elég ember, nincs elég nincs elég koordináció, a nemzeti prerogatívák, előjogok eh, ütköznek esetleg a, ezekkel az előírásokkal. Most pedig a szocialisták következnek. Köszönöm szépen. E, Köszönöm, elnök úr. Gudúr, véleményem szerint nagyon tiszteletre méltó, amiről ön beszámolt. Az EZEA valószínűleg az egyik legsikeresebb ügynökség az Európai Unióban. És véleményem szerint az egyik legfontosabb ügynökség is. Ugyanis a biztonsággal foglalkozik, a biztonságra pedig mindenkinek szüksége van és emellett az európai légtér biztonságának a garantálása valamennyiünk számára fontos. Amiről beszélni szeretnék, az a kapacitások és a kapacitások bővítése. Azt mondta, hogy a jelenlegi források most kielégítőek, de hogyha bővül a feladatkör, akkor el kell gondolkozni azon, hogyan lehet finanszírozni a bővülő létszámot, az új munkatársakat. És van itt valami, egy tendencia, amit elég nehezen értek. Itt nálunk a Trump bizottságban és az Európai Parlamentben is azt látjuk, hogy általában az ügynökségeken mindenki spórolni akar és a nyelvi sokszínűség, vagy bármilyen más kérdés felvetésekor mindig ezt halljuk, pedig ez helytelen. És fennáll az a veszély, hogyha ez a tendencia folytatódik, akkor minden ügynökségen majd takarékoskodni akarunk, és így az EASA finanszírozása kapcsán is a jövőben a bővülő feladatok finanszírozása már problematikus lesz. Talán erről a problémára még hallhatnák öntől valamit. A másik dolog, ami érdekel, a spanyolországi balesetről hallottunk. Ha kívülről figyeli az ember az eseményeket, úgy tűnik, hogy nem működnek együtt zavartalanul az EASA és a spanyol hatóságok. Az volt a benyomásunk, hogy itt kommunikációs problémák voltak, és végül is nem úgy mentek a dolgok, ahogyan kellett volna. Érdekelne engem az, hogyha voltak problémák, akkor véleménye szerint mi volt a helyzet, és mit lehetne a jövőben mind a két félnek jobban csinálni. Ebben az összefüggésben a balesetekkel kapcsolatban még az is érdekelne engem, hogy az Európa európai légitársaságok közül van-e valamik olyan, ami feltűnően bizonytalan a biztonság tekintetében. A jogalkotók döntöttek egyébként már arról, hogy egységes engedélyeket ilyen adni a teljes személyzetnek, és érdekelne, hogy hogyan reagálnak erre a légitársaságok, és vannak-e már ilyen jogszabályok. Thank you. Uh, Mrs. Köszönöm. Az ALDE csoport nevében Öfli asszony, jó szó. Köszönöm, elnök úr. úr, köszönöm az előadását. Én egyike vagyok az új arcoknak, akiket ő még nem ismer. Most lettem képviselő, és először hallottam önt. A kérdésem egész konkrétan a képzésre vonatkozik. Beszélt arról, hogy a légiközlekedés biztonságával kapcsolatban javítani kell a képzést. Nos, a légiközlekedés biztonsága fontos része a repülőn dolgozók alap és továbbképzésének. Ezt az amerikaiak is ugyanígy látják. Akkor hol vannak a hiányosságok? Mi az, amit általában, vagy amivel ki kellene egészíteni a képzést annak érdekében, hogy nőjön a légi közlekedés biztonsága? Köszönöm Lichtenberger asszony a zöldek részéről. Köszönöm és köszönöm, hogy végre megszületett a jelentés a gyermekülésekről is. Ez nekem szívügyem, majd nyomon követem, hogy mi történik, és remélem, hogy sikerül lezárni ezt a kérdést, amivel garantálni tudjuk a gyermekek biztonságát. Említette azt, hogy szerencsére kevés eh, probléma vagy baleset van, ez valóban szerencsére így van, de Nemzetközi téren ez azzal függ össze, hogy a statisztikában nem jelennek meg a külön hely nélküli élőlények. Az amerikai statisztikában kiderült, hogy ott egyáltalán nem jelennek meg a statisztikában a sérült gyermekek, hogyha nem külön ülésen ülnek, akkor ez nincs benne a statisztikában. A másik dolog, tudom, hogy egy bonyolult eljárásról van szó, elsősorban azért, mert még kevés az ajánlat, a javaslat, ezt persze tudom de azt hiszem meg kellene próbálnunk a lehető legkevésbé nehézkesen és inkább rugalmasan minél előbb megtalálni a megoldást, amely olyan megoldást, amely megnyugtató a szülők számára. Lehetőleg minél előbb világossá kell tenni, hogy ez a hason áthúzódó öv bizonyos típusoknál különösen veszélyes. Ez nem elfogadható a tanulmányok, a kutatások eredménye szerint is, ahol ez egy opcióként szerepel. A jövő valóban az, hogy legyen külön gyerekülés, mert borzasztónak tartanám azt, hogyha mondjuk egy szélsőségesen felgyorsuló repülőnél ugye az olyan erők lépnek fel, hogy az anya a hasán ülő gyermeket egyszerűen nem tudja magához szorítani, nem tudja tartani, ez borzasztó lenne. Ezért egy gyors eljárást kell választani, minél előbb jó kézzelfogható eredményekkel, hogy megszülessenek. És meg vagyok győződve arról, hogy ez gyorsan át fog terjedni a világ más részei részen. Jogosan említette, hogy itt nemzetközi szinten van probléma de ezzel a témával kapcsolatban a nemzetközi érzékenység is azt hiszem adott, és így valóban egy jó szabályozás megszülethet. Még két apróságot, hát igazából nem is apróságok, ezek szeretném megemlíteni. Az EASA organigramban látom, hogy a környezetvédelmi kérdések is szerepelnek. Talán kicsit konkrétabban szólna arról, hogy az itt dolgozó munkatársak mit csinálnak, konkrétan milyen projektekkel foglalkoznak? És még egy kérdés a Yemen airlines al kapcsolatban. Franciaországban nyilvánvaló, hogy már nincs landolási engedélye, de hát Európában egy kicsit nehézkesek az eljárások. Kérdezem, hogy hol tart jelenleg az ügy a Yemen Airlines-al. Köszönjük szépen, az Foster, a szocialisták nevében, Foster asszony. Örömmel üdvözlöm ismét Gudu urat. 99 és 2004 között már találkoztunk, és elmondhatom, hogy a ilyen rövid idő alatt a, nagyszerűen működött az ügynökség, de az van, vannak bizonyos kérdéseim, amelyeket fel szeretnék vetni hiszen az elmúlt években figyelemmel követtem az eseményeket. És ez a brüsszeli bizottság szempontjából is nagyon fontos, hiszen a, a finanszírozás kérdése is bejátszik ide. Tehát halljuk, hogy a háromnegyede a bevételnek a különféle tagdíjakból és származik, de a többi az nyilván az EU-tól származik. Itt nagyon fontos, hogy biztosítsuk a hosszú távú finanszírozást, és hallottuk, hogy minden évben van egy kis emelkedés ebben, de nem tudom, hogy hogy tudják a kört négyszögesíteni, hiszen az ATM, a, a, a pilóta engedélyekkel és egyéb kompetenciákkal rend rendelkeznek, és egyre több és több kompetenciával és feladattal rendelkeznek. Tehát na, meg kéne nézni, hogy mondjuk egy tíz éves terv ö, alatti időszakban hogyan lehet a finanszírozásokat biztosítani. És amikor ö, ugye változik, fluktuál a bevétel. Ugye amikor jól megy a, a repülőgépiparnak, akkor sokat kapnak, de mi van, amikor, amikor ö, depresszióba kerül az ipar, tehát szerintem itt a finanszírozást ö, jobban körül kell járni. A másik dolog pedig azzal kapcsolatos, hogy önök felelősek többek között a környezetért is. Önök tehát egy biztonsági ügynökség, ugyanakkor odafigyelnek a környezetvédelmi hatásokra is, azonban ha az emissziós sztenderdeket nézzük, illetve a zajszinteket vonatkozó szabályokat nézzük, nagyon óvatosan kell eljárnunk, abban, hogy pontosan mi is az önök ö, szerepe, és még két pontot ö, említenék. Ö, nevezetesen ezek a kis ö, repülőiskolákkal kapcsolatos, nem tudom, hogy ö, itt a kiképzéssel mi a helyzet, a PPL-ekkel, az FAO ö, milyen ö, ö, <clears throat> pozíciót, milyen álláspontot foglal el ezzel kapcsolatban, és az utolsó kérdésem, a, ez pedig a balesetekkel kapcsolatos. Ön elmondta, hogy jobb, nagyobb ró, ö, szerepet szeretnének játszani, és ez nagyon fontos lenne, ugye, hogy ne legyen politikai elfogultság, vagy pedig nemzeti elfogultság, hiszen nem szeretném azt látni, hogy át politizálják a mm, balesetekkel kapcsolatos vizsgálatokat, tehát szeretném az önök biztosítékát eh, elnyerni erre, szeretnék tisztán látni, mert azt hiszem, hogy az elmúlt 60 évben nagyon jól vizsgáztunk a repülés biztonság terén, és azt nem szeretnék elventeni. Köszönjük szépen. Gudu úr, meg Kvalicek úr, még Galicek a GUE nevében felteszi a kérdését, és azután megadjuk a első kérdés sorozatra való válaszadás lehetőségét. Röviden szeretnénk hallani a kérdést, Kalicek úr. Sajnos én mindig az utolsóként kerülök ide, és nekem van a legkevesebb időm. Hát ezt ismeri Gudúr, ugye? Néhány kérdésem lenne. Hat rövid kérdés. Az első a képzéssel kapcsolatos. Az elmúlt balesetek azt mutatták, hogy bizonyos pilóták nem tudják, mit csináljanak, amikor leállnak a motorok. Van -e erre vonatkozóan valamilyen képzési elképzelésük ezzel kapcsolatban? Második kérdés. A szabványosítással kapcsolatos. U letadel 600 kg a níže. A kis sportrepülők 600 kilónál kisebb súlyú repülőgépekre nem lehetne egy olyan standardizálást, normatívákat kihozni, hogy ne kelljen minden alkalommal költségesen letesztelni őket. Hiszen a könnyű gép gépek esetében a, a, a repterek 80%-a képes ezeket fogadni, de az a kérdésem, hogy valamilyen standardeket fel akarnak-e állítani, javítani a tekintetben, hogy a repülőgépeket úgy átalakítsák, hogy a fogyatékkal élő emberek is felszállhassanak rájuk. Mert ugye problematikus még bizonyos esetekben a tolószékeket, kerekes székeket felvinni a repülőgépekre. Na most igaz-e az, hogy a 600-hoz még plusz 54 ö, még plusz 54-et kapnak, de hát azután 447 stábról, ez az összesen 700-at jelent, na most ami pedig a gépre felvihető gélek és folyadékokkal kapcsolatos, Jarzsembovszki is itt van, szerintem teljesen értelmetlen a fiolakat 120 ml-ben maximálni, van ezzel kapcsolatban valami ötletük. Ezeket a kérdéseket szerettem volna feltenni. Köszönöm szépen, Gudó úr, van körülbelül 7-8 perce, hogy válaszoljon. Kérem, hogy tartsa magát az időhöz, ezzel segítsen nekem, hiszen sokan akarnak még felszólalni. Az ügynökségnél sok a kihívás, ezt megszoktuk, de ez még a szokásos kihívásaimnál is nagyobb feladatot jelent számomra. Nézzük Gros úr kérdését a költségvetésről. Minden ügynökség, nem csak a miénk, megpróbálja tartani magát a költségvetéséhez, és persze különbség van az adminisztratív és az operatív kiadások között. A közösségi kiadások 1-es, 2-es és 3-as címszó alá tartoznak, a személyzeti, operatív és az adminisztratív kiadások. Az ügynökségeket gyakran vádolják azzal, hogy túlságosan korlátozottak operatív költségeik az adminisztratív költségekhez képest. Természetesen vannak administratív feladataink, és az erre vonatkozó az ezeket ellátó munkatársaink az első címszó alatt kapnak fizetést, bár ezek operatív kiadásnak számítanak. Hogyha növelni akarom az operatív költségvetésemet, akkor ki kell szerveznem a tevékenység egy részét az ügynökségen kívülre, de ez már önmagában nonsens az 1-es, 2-es, 3-as címek, jogcímek kialakítása nem az igazán legjobb megoldás arra, hogy eldöntsük, hogy egy bizonyos kiadás adminisztratív vagy operatív jellegű, hiszen vannak operatív költségek, amelyek egyes, kettes jogcím alá tartoznak, hiszen a személyzetre kerülnek kifizetésre. Aztán a képzéssel kapcsolatosan a pilótáknak nagyon nehéz a feladatuk, a kereskedelmi repülésben a pilóták egyre inkább automatizált gépeken repülnek. Az ő feladatuk csak akkor, hogyha az, hogy kivételes körülmények között avatkozzanak be a repülés folyamatába. A pilóta egy olyan pilóta, akit sokszor segít a számítógépes rendszer, akkor is képes kell, hogy legyen vezetni a repülőgépet, hogyha ezek az automatizált rendszerek nem működnek. Nem akarok elébe menni a november 24-i konferenciának, de minden esetre el tudom képzelni, hogy ennek az eredménye az lesz, hogy bizonyos személyek javasolni fogják, hogy az pilota képzésen módosítsunk némelyest, és természetesen kell képzés a különleges körülményekre nézve is, vagyis mindig tudniuk kell a pilótáknak, hogy hogyan kell reagálni ilyen körülmények között. Ez alapvető jelentőségű. Ami a baleseteket illeti, illetve a baleseteket kivizsgáló irodát, az együttműködés, amelyet a francia irodával folytatunk, példaértékű volt az Air France baleset esetében. Nem annyira mondható el ugyanez a spanyol hatóságokról és a spanyol balesetről, az utóbbi esetben sokkal több időt vett igénybe az egyeztetés. Természetesen tiszteletben tartom az országok függetlenségét, ők maguk alakíthatják ki a kivizsgálás folyamatát, de mint engedélyező hatóság megfelelő know rendelkezünk arra nézve, hogy hogyan kell kialakítani a berendezéseket, a gépeket, és ezt a tudást át is tudjuk adni. Az ügynökségnek van egyfajta kínálata is, tehát tudunk mit nyújtani a vizsgálatok lefolytatásához. Hogyha az ügynökség tudatában van annak a ténynek, hogy folyamatban van a vizsgálat, akkor az ügynökség megteheti azokat az intézkedéseket, amelyeket néha sürgősen meg kell tenni, annak érdekében, hogy javuljon a repülés biztonsága. Még egyszer elismétlem, nem mi akarunk kivizsgálói feladatokat magunkhoz vonni, -e. ilyen szándékunk nincsen, ez a nemzeti hatóságok feladata, csak szeretnénk segíteni, és rendelkezésre bocsátani azt az információt, amely rendelkezésünkre áll. Mi volt még, milyen kérdések voltak? Hosszú távú finanszírozási kérdések, vagyis az ügynökség finanszírozása. Öt éves üzleti terv alapján dolgozunk. Az öt éves tervünkben az a javaslat szerepel, hogy az új tevékenységek, amelyeket az iparági díjakból finanszírozunk, ezeket ki kell egyensúlyozni. Ez azt jelenti, hogy kérhetjük azokat, akik fizetik ezeket a szolgáltatásokat, hogy fizessenek eleget ahhoz, hogy el tudjuk végezni a munkánkat. A válság kellős közepén járunk, ez különösen sújtja a repülési ágazatot, egyre kevesebb, egyre kisebb kihasználtsággal járnak a járatok, át szerkezet átalakítás zajlik, nagyon sok légitársaságnál. Eddig még a az engedélyek kiadására vonatkozó kérelmek még nem nagyon csökkentek, nem csappantak meg. Ez a legfontosabb finanszírozási forrásunk, úgyhogy ez nagyon fontos. A kisebb gyártóknál azért nagyobb problémák merülnek fel, hogyha együtt a parlamenttel és a bizottsággal jobb, hosszú távú finanszírozási szabályokat tudunk kialakítani, akkor erről szívesen tárgyalunk. Ami az ügynökséget és a környezetvédelmi kérdéseket illeti. Ahogyan Istenbörgör asszony is elmondta, nagyon sokan vizsgálják a környezeti kérdéseket az ügynökség kapcsán. Két feladatunk van, két fontos feladatunk, az egyik a környezetvédelmi szabályozás, nagyon sokat dolgozunk együtt az ICAO környezetvédelmi bizottságával. Arra használjuk, hogy az európai elképzeléseket átvigyük ebbe a globális szervezetbe, hogy figyelembe vegyék az elképzeléseinket az ICAO rendeletekben, hiszen önök is tudják, hogy nincsen kifejezetten egy rendelet erről Európában, hanem az ICAO szabályzatán alapul a mi szabályozásunk, aztán a termékek tanúsítása. Mint tudják, a tanúsítást mi végezzük a kibocsátás és a zajszennyezés esetében. Ez a két fő tevékenysége van jelen pillanatban az ügynökségnek. Az ügynökség szerepe igen jelentős, ami pedig a zselés és folyadékanyagokat illeti, ez egy biztonsági kérdés. Szerencsénkre nem a mi feladatunk ez, úgyhogy ezt az Európai Bizottságra hagyhatjuk, oldják meg ők a kérdést. Éppen elég dolgunk van anélkül, hogy ezzel a kérdéssel is foglalkoznunk kelljen, és természetesen a utas jogok kérdése számunkra is nagyon jelentős hét jelentkező van a felszólalásokra. Kérek mindenkit, hogy próbáljanak nagyon tömören, röviden fogalmazni. Mrs. Divérák asszony először. Csak néhány szóban szeretnék köszönetet mondani a főigazgató úrnak azért, hogy eljött a körünkbe, és hogy mindig rendelkezésünkre áll, hogyha szeretnénk beszélgetni ezekről a kérdésekről. A költségvetésével kapcsolatosan elégedetten látjuk, hogy új feladatokat kapott az ügynökség, és bővült a költségvetése. Az utóbbi hónapokban sok súlyos esemény történt a légiközlekedésben, és az európai állampolgára fontosnak tartják, hogy javuljon a repülés biztonsága. Tegnap is volt erről szó a költségvetés kapcsán, Foster úr is elmondta, és ön is, hogy meg kell győződnünk arról, hogy az ASA erőforrásai arányban állnak a feladataival. Lisztrid úrral egyetértek, hogy folytatni kell az erőfeszítéseinket a TRAN bizottságban is továbbra is ezért kell harcolni, vagyis hogy az európai állampolgárok biztonságát garantálni tudjuk. Köszönöm. Álvarez asszony a következő felszólaló. Kérem röviden. Igen, természetesen szeretném biztosítani Gudó urat támogatásomról. Nagyon nehéz feladatai, feladatokat vállaltak magukra Éppen ezért szeretném elmondani, hogy javítani kell, erősíteni kell az ügynökség szerepét, a légiközlekedési hatóságok összefüggésében, hiszen nagy nehézségeket látunk ezen az úton. Kérném a véleményét az, azokról az ajánlásokról, amelyeket a spanyol bizottság tett a Spanner balesettel kapcsolatosan. Ezek közül öt ajánlás az ügynökséget érinti, a többi pedig más szerveket. Köszönöm, Bendélen úr. Az a rendeletben azt olvashatjuk, hogy a pihenőidő normák alapja a megfelelő EU rendelet kell, hogy legyen. Az EASA-nál azt látjuk, hogy itt a tagállamokra bízzák a szabványosítást, a szabványok meghatározását, és nem az EU e, rendelet normáit veszik alapul. És amikor egy értékelést végeznek, az általában egy egyéves időszakot ölel át, vagy annál rövidebb időt, lehet jól értékelni akkor, hogyha az időszak, amit értékelnek, mindössze egy év? Ez az első kérdésem. második kérdésem, a repülés biztonságra vonatkozik. Ez Európában elég jó, persze vannak kockázatok, elsősorban a volt szovjet köztársaságból és afrikai országokból érkező repülők esetében, és más kockázati tényezők is vannak. A volt szovjet köztársaságok, illetve az afrikai országból érkező járatok esetében gondolnak-e arra, hogy ugyanúgy, mint ahogy Washingtonban és Pekingben, ezekben az országban is esetleg nyissanak egy képviseletet a biztonság növelése érdekében? Köszönöm, elnök úr és köszönöm, hogy eljött a körünkbe. Két kérdésem van. Először is szeretném, hogyha elmondaná véleményét arról, hogy mi a különbség az Air France eset és a Spanner eset között az ügynökség bevonásával kapcsolatosan. Különbséget tett a kettő között. Lehet, hogy én értettem félre, de ezt szeretném tisztázni. A második kérdésem pedig a képzésre vonatkozik. Beszéltünk sokat már erről sokakat aggaszt ez a kérdés a bizottságon belül, és valóban igaz, hogy minden balesetnek a kivizsgálása van szerepet kap az emberi tényező is, és ez bizonyára hosszú vitákat vált majd ki, polgári bírósági, büntetőbírósági ügyeket. Sokszor utalnak arra, hogy ez képzési probléma, vagy az foglalkozáshoz való hozzáférés problémája, vagy az, hogy túl sok a fapados légitársaság, és nem kapnak megfelelő képzést, a szakmai képzést a pilóták. Szeretném, hogyha erre is válaszolna, nagyon érdekel a véleménye. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ayala Sender asszony. Igen, köszönöm, elnök úr. Lehet, hogy félreértettem valamit. Engem is érdekelne, hogy Gudó úr, akinek egyébként köszönöm, hogy eljött a körünkbe, és hogy ilyen világosan adta elő gondolatait az Air France balesete kapcsolatosan. Több spanyol képviselő is van itt. A spanyol volt miniszter mellettem ül. Ezért érdekes, mert én úgy tudom, hogy számítottak az ügynökségre, a támogatásukra, ezért engem is érdekel, hogy milyen folyamányai voltak ennek, hiszen ön is utalta a spanyol esetre, illetve az ügy kivizsgálására. szükségesnek tartjuk, hogy a repülési hatóságok haladéktalanul rendelkezzenek az utaslistákkal is, amelyeket az utolsó pillanatban készítettek. Ezzel sok probléma felmerül. Beszélt az Eurocontrol és az EASA közötti átmenetről. Szeretném tudni részletesen, hogy ez hogyan történik, és természetesen hogyha részleteket megtudhatnánk arról, hogy a, mit gondol arról, hogy milyen veszélyeket rejt a személyzet fáradtsága. Szerintem ez nagyon lényeges kérdés. Következő felszólaló. Csak egy kérdésem volna, köszönöm elnök úr. Szeretném tudni, hogy mi történik az elszával és az új feladataival, amelyeket el kell majd látnia, amikor változik a rendelet. És volna egy észrevételem is, munkakörében szerepel az is, hogy tanúsítja a személyzet felkészültségét, a gépek használatosságát, repterek felkészültségét. Bizonyos problémák ezekben a hatáskörökben balesetekhez vezethetnek, ezért úgy gondolom, hogy nem kellene, hogy részt vegyenek a balesetek kivizsgálásában, hiszen részt vesznek a minősítésben. Bizonyára tudják, hogy 40 évig tartott ennek a rendeletnek a megalkotása, hiszen a szociális partnerek nem tudtak megállapodni, és amikor most már végre kialakítottuk az álláspontunkat, most úgy tűnik, hogy megpróbálják megváltoztatni az FTL értelmében ezt a szabályozást. Nem volna jobb ez a kérdésem, hogy hogyha több évet adnánk, még néhány évet adnánk ennek a jogszabálynak, és utána elemeznénk, hogyha változtatni kell akkor a parlament is be kell vonni, miután a bizottság készített egy javaslatot, hiszen ő az elsődleges jogalkotó ebben a vonatkozásban. Öné a szó, tessék. Encore un défi. Tout d'abord, je voudrais remercier du fond du cœur tous les parlementaires qui m'ont... Először is Őszintén szeretném megköszönni támogató szavaikat, különösen azoknak, akik hangsúlyozták, milyen fontos szerepet játszik a bizottság. Lehet, hogy többször kellene ide jönnöm, szerintem szükség van erre a fajta párbeszédre. Az volt a benyomásom, hogy két alapvető kérdés merült fel, az egyik a balesetek, a spanyol baleset, illetve az Air France baleset, ezeknek a viszonya, hogy hogyan reagáltunk az egyes esetekben. És ez felveti, hogy milyen munkakapcsolat van az ügynökség, és nem éppen a hatóság, hanem a vizsgálatot végzők között. Mióta az ügynökséget felállították, megpróbálunk konstruktív párbeszédet folytani, folytatni a vizsgálatot végzőkkel, és ez eh, néha nehézséget okoz. Úgy gondolom, most már jobban mennek a dolgok, de például a Spanner eh, ügy eh, határeset volt, 2008. augusztusáról beszélünk, és ugyanezen a napon felkészülten álltunk arra, hogy együttműködjünk a hatóságokkal. Két embert akartunk Spanyolországba küldeni, hogy együttműködjenek a hatóságokkal, hogy segítsenek nekik. Aztán persze nem ez történt. Későn jöttek a meghívók, stb. stb. Tehát sok mindent lehet még javítani az ügynökség és a hatóságok közötti kapcsolatban. Az Air France esetben ellenben a kivizsgáló ügynökség azonnal felvette velünk a kapcsolatot, azonnal részt vehettünk a vizsgálatban. Ennyi volna lényeges különbség a két baleset okainak feltárása között. A bizottság most készíti elő az új jogszabályokat a balesetek kapcsán, és ebben határozzák meg az ügynökség szerepét. A korábbi jogszabály még akkor készült, amikor az ügynökség nem létezett. Nem tudták figyelembe venni az ügynökség szerepét. Szeretném Menyeszkó urat biztosítani arról, hogy nem vagyunk egyrészt bírók, másrészt pedig peres felek. Nem mi végezzük a vizsgálatokat, mi szeretnénk hozzájárulni a vizsgálatok sikeréhez, azzal az információval, amely a mi rendelkezésünkre áll, azokkal az adatokkal, a tanúsítások kapcsán, és szeretnénk, ha minél hamarabb megtörténnek az, történjenek az intézkedések, különösen sürgős esetekben, hiszen a tények is azt mutatják, hogy nagyon fontos a gyors fellépés. Mi nem akarunk mind a két oldalon megjelenni, szeretnénk meghagyni a vizsgálatot végzőknek a saját munkájuk, a saját szerepköreiket, és mi pedig ellátjuk a ránk vonatkozó szerepköröket. Ami pedig a képzést illeti, a fapados légitársaságoktól kapott eredmények, illetve az ő eredményeik nem mutatnak arra, hogy biztonság tekintetében különbség volna. Kifejezetten jó eredményeik vannak légibiztonság szempontjából ezeknek a légitársaságoknak. Ami a képzést illeti, az automatizált eszközökkel kapcsolatosan kapnak képzést, illetve azzal kapcsolatosan is, hogy hogyan kell reagálniuk, hogyha ha meghibásodnak ezek az eszközök. Egyeztetnünk kell a légitársaságokkal, a gyártókkal arra nézve, hogy hogyan tudjuk javítani a képzés színvonalát. Ami pedig a munkaidőt, munkaidőt illeti, a parlament és a tanács megállapodásra jutott qui devait être faite, qui devait être lancée. A szapártyúval kapcsolatosan. Most ennek a tudományos vizsgálatnak az eredményei rendelkezésünkre állnak, és hogyha elég tapasztalatunk lesz a következtetések levonására, akkor ezt meg is fogjuk tenni, de konszenzusra van szükség a Szapati Q között és a tudományos vizsgálat között, amit végeztek. Van egy szabályozási feladatunk is ezzel a témával kapcsolatosan. Hangsúlyozni szeretném azt a körülményt, hogy az Egyesült Államokban az FTL már most is vitatárgya, úgyhogy ezt az amerikai kollégáinkkal egyeztetjük és nemzetközi szinten pedig hangsúlyozni kell, hogy mennyire lényeges a kockázatkezelés, különösen a személyzet kimerültsége szempontjából, és ez egyébként a vonatkozó rendeletekben is megjelenik. Megpróbáljuk mindezt beilleszteni egy javaslatban, abba, amely a következő hónapokban kerül majd a bizottság elé. Ügyrendi kérdésben? Igen, nagyon röviden. Valóban ez nagyon fontos a világos, transzparens szabályozás a tekintetben, hogy milyen szerepköreket kapnak a különböző szereplők, és milyen feladatköröket itt van egy dokument, amelyet a bizottságnak is elküldtem. Az ESA azonnal megkapta a spanyol bizottságnak, a kivizsgáló bizottságnak a meghívóját. Ebben az esetben megküldtük a fontos adatokat, illetve azokat, amelyeket a, a paraméterregisztrátor regisztrált, és egy előzetes ügynök ren, jelentést is elküldtünk az ügynökségnek, úgyhogy a spanyol szempontból nem tudom megerősíteni azt, amit ön mondott arról, hogy hogyan zajlott az együttműködés. A spanyol kivizsgáló bizottság egy független kivizsgálóbizottság sem a kormányzathoz, sem a, a légi hatósághoz nem kapcsolódik, de ők pontosan az ellenkezőjét mondják. Ők a spanyol részről mindent megadtak, minden lehetőséget az ügynökségnek arra nézve, hogy a meghívásunkra reagáljon. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani a kollégáktól. Elnézést kérek, hogy húztam egy picit az időt. Igen, köszönöm. Talán ezt kétoldalú alapon kellene megviz, megbeszélniük. Itt nem ellentmondásról van szó, persze megkaptuk az információkat teljes körben. Az együttműködés kezdő pontjával volt probléma, ott voltak késedelmek, de aztán persze később megkaptunk minden információt, ahogy ön is mondja, így van. Köszönöm még egyszer Gudu úrnak, hogy megjelent itt a mai napon, és hogy válaszolt a feltett kérdésekre. Köszönjük az előadását is, és nagyon érdeklődve várjuk, és nagy elvárásokkal tekintünk a jó együttműködés elébe. Köszönöm szépen, hogy megjelent itt. A Többieknek pedig azt mondom, hogy ha az egyéb napirendi pontok alatt szeretnének valamit mondani, azt, akkor jelentkezzenek, de én úgy tudom, hogy nincsen, akkor emlékeztetném önöket, hogy a következő ülésünk október 5-én lesz Brüsszelben, 3 óra 30 perckor, vagyis fél négykor. Köszönöm a tolmácsok munkáját, és köszönöm a munkatársaim erőfeszítéseit. Ezennel az ülést lezárom. Viszontlátásra!